reopen this meeting. Szeretném megnyitni ezt a mai ülésünket, és miután nincsenek itt a büró tagjai, ezért azt kérték tőlem, hogy én legyek az elnök, én elnököljek. Egész egyszerűen csak koromnál fogva ez az, ami feljogosít az elnöki tisztségre. Ma a mentesítési eljárás a témánk. Úgyhogy elsőként Ostok úrnak adom meg a szót az Európai Számvevőszéktől, hogy ő elmagyarázza azt, hogy hogyan látja azt, hogy a bizottság hogyan valósította meg a rábízott feladatot. Öni a szó. Köszönöm szépen a szakbizottság engedélyével. Egyben fogom tárgyalni a különböző napirendi pontokat, amelyek rám esnek, az európai fejlesztési politikára vonatkozó eszközt, a külpolitikai eszközzel. Itt különböző eszközökről van szó, ezek külön éves költségvetéssel rendelkeznek, de mégis nagyon sok tekintetben hasonló jellegű tevékenységeket támogatnak, az Europe Aid például, amelyik az Európai Bizottság legtöbbet költő főigazgatósága, amely az IDF e és a költségvetés felelőse is egyben. Éppen ezért a kettődről egyszerre fogok beszélni. Öt gondolatot fogok megosztani önökkel. Első. A számbevőszék hogyan találja a 2012-es tranzakciók jogszerűségét. A költségvetésben és az IDF-ben e voltak tárgyi tévedések. Ugyanis úgy tűnik, hogy a két esetben hasonló volt a becslés a hiba százalékra vonatkozólag. 3,3 százalék volt a 90 százalékos megbízhatóság mellett. Az IDF esetében pedig 3 százalékos volt a hiba, 45%-os megbízhatósággal 4,2%-tól 1,5%-ig. Nos, ami az általános költségvetés illeti, a öm, számvevőszék pozitív dászt adott. A hetes fejezetben a fejlesztés, illetve a külpolitika és a támogatások esetében azonosak a módszertanok. A 113-től 115-ösig mm, kerültek ezek kifejtésre, ezek a módszertani kérdések, de ezzel kapcsolatban már sokszor tudtunk eszmét cserélni. A bizottság elismeri azt, hogy megérte a változtatásokat, megejteni az 1.6-os bekezdésben. A számvevőszék a külpolitika, támogatások, illetve a bővítésre fordított költségvetési sorokra vonatkozólag megállapította azoknak a helyességét. A hetes fejezetben az IDF-fel e kapcsolatban, illetve az éves költségvetéssel kapcsolatban azt találtuk, hogy a legnagyobb részét ezeknek a hibáknak már felfedezte a bizottság korábbi ellenőrzések során az előlegek kifizetése nagyon nagy hiba százalékot rejt magában, ez a 7.1-esből is kiderül, és az általános megjegyzésekből a 34-es bekezdésből. Ez persze nem meglepő, hiszen minél hosszabbak az időhatárok, annál nehezebb a nyomonkövetés még az Európai Számbevőszék, amely a legcsodálatosabb az összes intézmény között, még ő sem mindig képes ezt nyomon követni. A bizottság a residual error rate területén főként a 2012-es évre vonatkozólag és a korábbi évekre vonatkozólag úgy tűnik, hogy kisebb költségvetési tételeket sikerült lefednünk. A Europaiden keresztül úgy az IDF-en, mint a költségvetési kifizetések tekintetében sikerült ezt megállapítanunk. A módszertan általában megfelelő volt, a mi értelmezésünk szerint, és helyes volt azokat a kiigazításokat is eszközölni, amelyekről most beszélünk. A 43-as bekezdésben az ARR-ral kapcsolatban teszünk megállapításokat, és az utolsó gondolat, az ARR a Européd esetében a 3,6%-os hibahatárt állapít meg. Ez magasabb, mint ahogyan a DAS-ra vonatkozó hiba határt a számvevőszék megállapította. Úgy gondoljuk, hogy talán, hogyha megvárnánk a, a több éves programok végét, akkor a hiba százalék alacsonyabbra szorítható lenne. Hiszen a tranzakcióknak legálisnak kell lennie. Úgyhogy az áriának a hiba határa úgy tűnik, hogy magasabb, mint a miénk. Ezen kívül pedig, hogyha felmerülnek kérdések, azokra nagy örömmel válaszolok. Köszönöm szépen, valószínűleg lesznek kérdések, de még mielőtt ezt megtesszük, megkapja Pibánsz biztos a szót. Honor members, ladies and gentlemen. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Ahogy a Bosztok úrnak is elküldtük, alaposan megvizsgáltuk a bizottság részéről az ő ajánlásaikat. Általában támogatni tudtuk ezeket. A külső um, euréd külső költéseinek kb. 3%-os volt a hiba aránya. Még nagyon nehéz környezetben is ezt tudták tartani, ami dicséretes. 3,3% a hetes fejezet esetében a legvalószínűbb hibaarány. Ez főleg az előlegek elszámolásából származik. Az új metodika alatt, a régi metodika alatt a hetedik fejezetben 1,1%-os volt tavaly a hibaarány, ez volt az eddigi legalacsonyabb ilyen arány. A maradvány hibákkal kapcsolatban igazából nem maradhatunk, nem hallgathatjuk el, hogy itt cselekvésre van szükség, lépnünk kell, és csökkenteni a hibaarányokat. Folytatjuk tehát a munkát, és a javaslatokat a metodikánk javítására nagy örömmel fogjuk fogadni. A maradvány hibákkal is tovább fogunk dolgozni. A tanulmány rámutat olyan területre, ahol jelentősen tudjuk csökkenteni a hiba arányt. Például a delegációk, a visszatérítések nyomon követése, jobb felhasználás, illetve az audit munkánk megerősítése a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos munkánkban. Itt fontos partnereket találtunk a Világbankkal és más nagy nemzetközi szervezetek is együtt kell működnünk annak érdekében, hogy javítani tudjuk e tekintetben a munkát. A számbevőszék által talált és megállapított javaslatok végrehajtásának bizonyos aspektusait még javítani kell. Ezért cselekvési tervet dolgoztunk ki, hogy a hibákkal kapcsolatban tudatosítsuk a kollégákban a problémákat, és megpróbáljuk csökkenteni ezeknek a mennyiségét. A pénzügyi szerződéskötési és audit tevékenységben próbálunk javításokat elérni, valamint a pénzügyi adatok megbízhatóságát szeretnénk javítani. Hölgyeim és uraim, a kötelezettségeink a, például a szegénység eltörlése, aztán kötelezettségünk van az adófizetők felé is, hogy helyesen költsük el a pénzünket, és a harmadik felek felé is szerződéses kötelezettségeink vannak. Ezeket mind teljesíteni kell. Ide különösen a milleniumi fejlesztési célokra összpontosítottunk, büszkék lehetünk a célok elérésében elért eredményekre. Majdnem 4 millió kisfiút és kislányt sikerült beiskolázni, akik eddig még nem jártak iskolába. 18 millió gyermeknek és több mint 70 millió embernek jutottunk, juttattunk el ivóvizet. Még Csád esetében is, amely nagyon sérülékeny ország, sikerült óriási előrelépéseket elérnünk. Beszélni kell arról is, 2050-ig pedig további nagyon jelentős előrelépéseket várunk. A szociális előrehaladás és a gazdasági fejlődés, ezekre kell gondolnunk, amit az együttműködés elősegíthet. 2012-ben a mozambiki 7,4%-os GDP növekedés 8,5%-ra nőtt Etiópiára és 13%-ra Nigériában. Ezekben az országokban stabilizáció és növekedés valósult meg. Jelentős kormányzás beli előrelépést is tapasztaltunk. A egyik ezt mérő index eredményei alapján. A gyermekszegénység 2004 óta egy gyermekhalandóság ezer gyermekre eső 68 főről lényegesen csökkent. 204-ről 68-ra csökkent az elmúlt években. És még olyan országokban is, ahol a millenniumi fejlesztési célokat nem sikerült ilyen mértékben elérni, például Szomália vagy Haiti, ott is a támogatásaink stabilitásra és valós fejlődésre való lehetőséget adnak. Mindig fenntarthatóak szeretnénk lenni, ezért, amit lehet, megteszünk, általában az országok saját rendszereink keresztül nagyon komolyan vesszük a költségvetési támogatás összes aspektusát, a tavalyi viták után különösen. Ma költségvetési támogatás formájában adjuk a támogatások 20%-át. A partnerországok jellegzetességeinek megfelelő szerződéseket kötünk. Ez csak akkor helyes, amikor a partnerország ül a sofőr székében, és közelebb jutnak a céljaikhoz a mi támogatásunkkal. A pénzügyi igazgatás és a, a mutatók segítenek abban, hogy a kifizetésekről döntéseket hozhassunk. Ez az egyik legkomplexebb módja a partnerekkel való együttműködésnek, de mégis ez az egyik, amely a legfenntarthatóbb eredményekhez vezet. A szociális támogatási rendszer, amelyet a mi erőforrásaink segítségével hoztak létre, már is komoly eredményeket hozott. Azt vizsgáljuk, hogy az alapvető kormányzati rendszereket hol tudjuk költségvetési támogatással elősegíteni. Például Tanzániában előfordult ez, és más prioritást élvező ágazatokat is támogattunk. Ruandában szinte az állam léte függött a mi költségvetési támogatásunktól. Hölgyeim és uraim, a lényeg az, hogy nem csak az a fontos, hogy jól költsük el a pénzt, hanem az is, hogy valós eredményeket érjünk el. A következő pénzügyi tervidőszak előkészítése előtt ambíciózus eredményeket vázoltunk fel. Globális és ország alapú célokat határoztunk meg, erre programoztuk a támogatásunkat. Mérjük mutatókkal a hatást, hiszen mindig fenntartató hatásokat szeretnénk elérni. A 2015 utáni keretben a legnagyobb kihívás az lesz, hogy még a jelenlegi eredményeknél is komolyabbakat érjünk el a szegénység csökkentésében, illetve a fenntartható fejlődésben. Mindig nagy örömmel működök együtt az önök szakbizottságával, és nagy érdeklődéssel várom kérdéseiket és megjegyzéseiket. I... Nagyon szépen köszönjük. Most megadom a szót a jelentéstevőnknek, Piper úrnak parancsolja. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt szembevőszéki képviselők, Az információk nagyon hasznosak a mentesítési eljárásunkhoz, az ahhoz szükséges értékeléshez. Köszönjük szépen az átláthatóságot, amelyet ezáltal biztosítanak. A fejlesztési alapok esetében 3, illetve 3,3% közé esik a hibaarány. Egyéb kiadásokhoz viszonyítva az európai költségvetésen belül ez viszonylag alacsony, az Európai Bizottság részint még azt is azt bírálja, hogy ez a viszonylag alacsony hibaarány még túl magas, mert megváltozott a számítás módja. Ezt is tudomásul vesszük. Talán ez egy lehetséges magyarázat is. Talán mindenkinek feltűnik, hogy a szemvevőszék ellenőrei némileg, illetve az Európai Bizottság ellenőrei némileg magasabb hibarányt állapítottak meg, mint a szemvevőszék. Mit értékeltek másképpen? Mindkét érintett félnek teszem fel ezt a kérdést. Talán ez azzal függ össze mindez, hogy az Európai Bizottság nem megfelelően végzi a follow-upot, tehát a nyomonkövetést, amikor pénzek visszavonásáról van szó, a múlt történt. Ami még inkább foglalkoztat, az az, hogy ugye itt egy alacsony hiba arányról van szó, de tulajdonképpen nem művészetiet produkálni, a költségvetési segítség, illetve a költségvetési támogatás révén a felelősség staféta botját átadjuk a az általunk támogatott tagállamnak, és innentől kezdve pedig az általunk alkalmazott számítási eljárások már nincsenek érvényben. Biztos úr, ön említette, hogy a költségvetés támogatás Tanzániában hasznos volt, és az oktatási rendszer Tanzániában ennek köszönhetően fejlődött. Hogyan kell ezt konkrétan elképzelnünk? Egy költségvetés támogatás hogyan tud pozitív hatást gyakorolni az oktatási ágazat, az oktatás struktúráira? Hogyan lehet ezt ellenőrizni? Ezek a pénzek adott célhoz kötöttek? Valamilyen módon ellenőrizzük az eredmények elérését? Vagy pedig csak azt mondjuk, hogy az oktatási rendszer javult, mert ennyien hagyták el az iskolákat, illetve ennyien végezték el tanulmányaikat, és ez biztos összefügg az EU támogatásával. Lehet, hogy a kérdés nem egészen fair, ezt tudom, de politikusként az ember szeretné, szeretne megnyugodni, megnyugvást találni azzal kapcsolatosan, hogy mi történik a pénzekkel ezekben az országokban, és hát ez mindig összefügg nyilván azzal is, hogyan értelmezzük az emberi jogokat, milyen értékeket képviselünk itt az Európai Unióban. Örülnék, hogyha egy-két tisztázó megjegyzést még hozzáfűzne ahhoz, amit már eddig elmondott. Néhány kolléga írásos kérdéseket tett fel önnek, ezeket is szeretném most itt még egyszer megemlíteni. Három országról van szó, Kongó, Egyiptom és Palesztina. A kollégákat itt a szakbizottságban foglalkoztatja a kongói helyzet, és bár az országban polgárháború dúl, európai pénzeket juttattunk az országnak, hogyan lehet ezt megmagyarázni? Milyen indokkal lehet ezt megmagyarázni, és hogyan lehet azt biztosítani, hogy az összegek a megfelelő helyre kerültek? Aztán, ami Egyiptomot, illetve Palesztinát illeti, konkrét kérdésem van. Itt változás állt be. Mi a különbség a nemzetközi igazgatási csoport között, amely most felelősséget visel, és a korábbi technikai fejlesztési iroda között milyen kiírással valósították ezt meg végül, és legutolsó kérdésem pedig Palesztinára vonatkozik. Meg tudja mondani, hogy jelen pillanatban az Olaf vizsgálódik-e Palesztinával kapcsolatosan? Ha igen, akkor mely területeket érinti ez a vizsgálat, és ha igenleges a válasz, akkor mikor fogják ezeket a vizsgálatokat bezárni? Ezek volnának a kérdéseim. Tudom, egy kicsit kritikus, illetve bíráló hangnemet ütöttem meg, de összességében nyilván egy pozitív területről van szó, és várom a válaszokat. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen. Most a protokollnak megfelelően az Európai Fejlesztési Alap é a szó. Azaz, hogy megadom magamnak a szót. Én folytatom. Számomra még mindig nem világos az, hogy mi az oka annak, hogy a szenvedőszék a hiba arány számításának módszerét megváltoztatta, hiszen minden egyes esetben ez azt jelentette, azzal járt, hogy a hiba arány megnövekedett. E változás miatt, a legtöbb esetben legalábbis így volt, és ez nem igazán van segítségünkre közvetlenül a választások előtt. Egy kérdés Bosztok úrhoz. Lehet, hogy előrejelzést nem tud adni, de elérünk-e valaha kétszázalékos hiba arányt a fejlesztések területén, ahol olyan sok bizonytalanság kapcsolódik a pénzek elköltéséhez? Európán belül is vannak gondok, Európán belül sem egyszerű ez. Elvárható ez például egy afrikai kormánytól, hogy ahol megosztott eh, igazgatásban hajtanak végre valamit, ott kétszázalékos legyen a hiba arány. Ez volt tehát a kiegészítő kérdésem Bosztok úrhoz, mielőtt elmenne. Aztán az általános ellenőrzés kérdése. A pénznek a 20%-a költségvetési támogatás, és mindig azon tűnődöm, hogy hogy lehet itt hibaarány számítani, hogyha például a kongói demokratikus köztársaság, vagy Málé, vagy egy másik ország kormányába kerül a pénz, tehát olyan országba, ahol nem igazán mondható stabilnak a helyzet, hogy lehet ilyen esetben hibarányt számítani? És aztán van egy általány összeg, ami a nemzetközi szervezetekhez kerül, és a múltbeli tapasztalat azt mutatja, hogy a nemzetközi szervezetek persze mindig nagyon örülnek a pénznek, viszont nem biztosítanak hozzáférést a e, számlavezetésükhöz az európai ellenőröknek. Mi a helyzet? Ezen a téren nem mindig kaptunk megnyugtató választ ez ügyben. Jó lenne, ha most megnyugtatnának végre ezzel kapcsolatban. Végül pedig itt van az Európai Külügyi Szolgálat, és azokban az országokban, amelyek az Európai Fejlesztési Alapból segélyeket kaptak, illetve pénzeket kaptak, a delegáció vezetője nem egyszerűen valaki, aki az Európai Bizottság berkein belül szépen lassan felkerült, feljebb került a karrier létrán, hanem sokszor olyan személyekről van szó, akik az európai költségvetéshez, illetve kiadásokhoz nem értenek, Érdekelne, hogy a delegációk teljesítményét illetőleg látnak-e különbséget azok közök, tehát akik az Európai Bizottság lépcsőfokain szépen végig, végighaladtak, illetve azok között, akik eh, a nemzeti tisztviselői gárdából kerültek ebbe a pozícióba. A megmaradó, fennmaradó hibaarány Piper úr már említette, úgyhogy most erre nem térnék ki külön. az utolsó kérdésem, illetve egyik utolsó kérdésem, az Európai Bizottság mennyiben vesz részt mennyiben vesz részt azokban a tárgyalásokban, megbeszélésekben, amelyek célja az átláthatóság növelése tekintettel a végső kedvezményezetre. Elhangzott, hogy célokat kell kitűznünk, mennyire lehetséges ez ezen a területen. Végül pedig egy kérdés az Európai Bizottsághoz is. Van egy új, több éves pénzügyi keretünk. Mi lesz a legfőbb kihívás, amelyel, amelyre számít az elkövetkezendő években az Európai Bizottság a pozitív DAS esetében a DEFCO-ra vonatkozólag? Ezek volnának a kérdéseim. Azt hiszem, most a különböző frakciók következnek, ők vannak soron. Stavrakakis úr, ön jelezte elsőként, hogy szeretne hozzászólni. Ön a szó. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném először is hangsúlyozni, hogy Derek Vogent ki kell, hogy mentsem, nem tud itt lenni. How will more on the spot visits be carried out in the next funding period, especially with constraints on staffing numbers? az alkalmazotti létszámra. És kérik a tolmácsok, hogy az elnöki asztalon. Az utolsó kérdést akkor kérjük ismétel meg. A kérdés tehát az, hogy a következő időszakban az alkalmazotti létszám csökkentése kapcsolatban hogyan fog összeállni ez a szervezet? Any other member that... Van-e más képviselő, aki bármit hozzá kíván fűzni? De Lange asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, én is a költségvetés támogatásra szeretnék összpontosítani. A kollégák alapján már azt gondolhatjuk, hogy az általános és legnagyobb fejfájást okozó elem. Nagyon figyeltem arra, hogy hogyan válaszolt a nyolcas kérdésre. Természetesen azok alapján, hogy megkönnyebbültünk, és kiderült, hogy nekünk el kell tudnunk magyarázni tagállamainknak, hogy a, um, az 1,8 milliárdot Kongóban, 1 milliárdot Egyiptomban hogyan költöttünk el, és hogyan lehetünk ez alapján biztosak abban, hogy az európai választópolgárok még mindig legitimnek tekintsék ezt a támogatást. Hogyan lehet ezt a költségvetési támogatást mérhetőbbé tenni? A válaszát azzal kezdte természetesen, hogy a forrás allokáció prioritásokat kell, hogy tükrözön a partnerországoknak. ez logikus. Bár ezután ugye az van, a, bíróság, a számvevőszéki jelentésben Kongóról, hogy és itt mellesleg nagy a véleménykülönbség a hatékonyságok és a prioritások között, a bizottság és a számvevőszék között. A számvevőszék ugyanis azt mondja, hogy nagyon gyakran nem érik el a célkitűzéseket, ön viszont azt mondta, hogy nagyon nehézkes a környezet. Ezt elfogadom, de hogyan lehet azt biztosítani, hogy legközelebb, hogyha hasonló helyzetekről beszélünk, akkor már ne legyen ez a diszkrepancia a számvevőszék és a bíróság következtetései között. Hogy lehet azt elérni, hogy mindkét intézmény egyetértsen abban, hogy a partnerországokkal megállapított célokat elérték. A feltételek eleget kell tenni, ezt mind tudjuk. De nagyon érdekes volt az is, amit mondott, hogy pántlikázni kell a bevételeket, vagy kódnevet adni, hogy legalább nyomon lehessen követni a kedvezményezett országok költségvetésén. Ez egy rendkívül érdekes ötlet a nyomon követhetőség szempontjából, csak ugye kérdés, hogy mennyire lesz ettől a célba érés hatékonyabb. Azt szeretném tudni, hogy melyek azok a partnerországok, ahol ez a rendszer már alkalmazásra került, milyen partnerek használhatják, és hogyan biztosíthatjuk azt, hogy még többet használjuk hiszen ez egy nagyon érdekes elem, és valószínűleg ezzel többet kezdhetnénk. Aztán persze csalódtam amiatt, amit a kedvezményezett országok önálló döntéséről mondott, tehát arról, hogy ők döntik el, hogy egyáltalán akarják -e ezt a rendszert. A szavazóim úgy vélik, legalábbis legtöbben, hogyha mi biztosítjuk a forrásokat, akkor mi e- megkövetelhetjük a nyomon követhetés garanciáit súlyos problémáink vannak azzal, hogy hogyan igazoljuk a költségvetési támogatások költését. Így szerintem ezzel épp vagy sokkal épebbnek tűnő alapok lehetnének az általános költségvetési támogatás biztosítására. Sokkal jobban elfogadható, mint hogyha azt mondjuk, hogy majd eldönti a kedvezményezett ország, hogy így akar-e, elfogadja ezt a módszert vagy sem. Hogyan lehet még nagyobb nyomást gyakorolni, hogy az ilyen jellegű költések mérhető hatását is nyomon követhessük? Köszönöm. Ingeborg Grészle. Köszönöm szépen. Volt egy kis vitánk ma délelőtt Egyiptomról, biztos hallott róla, biztos úr, és úgy gondolom, hogy önnél is rá kellene erre kérdezni. Az egyiptomi kormánynak biztosított költségvetési tár, támogatás teljesen mindegy, hogy milyen kormányváltás van közben, de mindig azt mondhatjuk, vagy mindig el kell tudjuk mondani, hogy Eston és az akkori elnök között, Morzi között 5 milliárd eurós megállapodás született, nem minden EU költségből volt a, az EBB és más források is. Nos, ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy ön mit mond Egyiptomról és az EU támogatásról az arab tavasz kezdetétől talán, vagy még korábbról visszamenőleg. Ha a mentesítésről hallunk, akkor Hát meg kell, hogy kérdezem, hogy mi az, ami végre elviselhetetlenül jó ebben. Az IMG a következő kérdésem. Micsoda nemzetközi, tehát milyen állat ez a nemzetközi szervezetek között? Mi, milyen csoportosulás ez? Jens, elődje Paul Kaszaka már beszélt erről, amikor itt volt, és eh, hadd mondjam én is azt, hogy ez tulajdonképpen olyan szervezet, amely pályázat nélkül pénzekhez jut. És jó lenne, hogyha végre áttekintést kapnánk róla. Hogy mi az, amit csinál ez a szervezet, kérdéseim is vannak ezzel kapcsolatban, sok mindent olvastam, de kérdés, hogy ez a sok tautológia a válaszokban, e, ezek mögött mi van? Megpróbáltam kiszűrni a lényeget, és az EMG-nél is ezek alapján azt gyanítom, mint az egyiptomi költségvetési támogatásnál, hogy homályos dolgok vannak. Szerintem a válasz az, e, hát az elfogadhatóság határán van, úgyhogy szeretném, hogyha szebb választ kaphatnánk. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Még valaki, aki kérdést szeretne feltenni? Úgy látom nincs, akkor az elnök úr kikapcsolta a mikrofonját. Then, Mr. Bostock, if you would be so kind to answer the questions. Bostock úr, akkor kérjük válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy nem azt várják, hogy Kongóról, Palesztináról, Egyiptomról beszéljek, mert erről már többször beszéltünk. Több dolgot szeretnék azonban mégis elmondani. Az előadó azt kérdezte, hogy eh, az AIR miért magasabb, mint a mi hiba eh, becslésünk. A következőt válaszolnám én rá. Először is ezek becsült értékek. Központilag megbecsült értékek, nem pedig pontos számok. Számos bizonytalanság, randomitás van benne és úgy gondolom, hogy hiba lenne, ha azt gondolnánk, hogy ezek teljesen pontos számadatok, amelyek egymáshoz teljesen pontos viszonyban állnak. Második megjegyzésem. Az ARA folyamatosan működik, a bizottság és a számvevőszék egyetértenek abban, hogy a munkát természetesen lehet változtatni, és változtatjuk is. De tény, az első év 3,6, ami kicsit magasabb, mint az RAR ráta, de mégsem tekinthetjük ezt fő kritikus pontnak. Hasonló szinten vannak a számok, ezek megint csak becsült értékek, és mint mondtam, további munkára van szükség, hogy finomítsuk ezt. Talán lesznek majd, akik még hozzászólnak, de talán ezt el tudják fogadni tőlem. Elnök úr, magyarázatot kért arra, hogy miért változtattuk meg a módszertant. Attól tartok, hogy más nem tettek, csak fel kell, hogy olvassam az 1.6-os bekezdést. Van ebben egy mondat, a következő. A szakpolitikai csoportok külső, külkapcsolatok, tranzakciói, kutatás és egyéb politika terén, mint korábban minden politikai csoportnál, akkor kerülnek megvizsgálásra, amikor az EU, EU források végső kedvezményezettjei tevékenységekbe bekezdenek, illetve amikor a tevékenységek vagy a felmerülő költségek az EU költségvetésben igazolni kell. Ha ezt át kellene fogalmaznom, akkor most vagyunk ott azon a ponton, amikor a legnagyobb értelme van feltenni a kérdést, hogy melyek azok a tranzakciók, amelyek szabályosak voltak, jogszerűek, és tényleg úgy költötték el a pénzeket, ahogy azt a költségvetési hatóság elvárta. Erre kell változtatnunk, és ezért volt vált, erre kellett válaszolnunk, és ezért változtattuk. Inkább azt kellett volna megkérdezni elnök hogy miért nem korábban csináltuk, miért, nem pedig azt, hogy miért csináltuk. A hiba arány arányt két eset befolyásolja, két helyzet. Az egyik az, amikor a kutatás és egyéb belpolitikai szakterület, amiről ma beszéltünk, a, kül, a külpolitikai támogatás és a bővítés a másik két csoport, tehát amikor ezen a két csoporton belül, ahogy elmagyaráztuk, növekedés van. Ez persze nem befolyásolja az Európai Fejlesztési Alapot, melynek módszertanát azt hiszem már 2009 óta használjuk. Ez persze azt is jelenti, hogy most sokkal könnyebb a korábbiakhoz képest az, hogy az eredményeinket összehasonlítsuk a költségvetésbe foglalt külső költésekkel. Nem tudom, hogy elnök úr ez kielégítő -e válasz, de ennél többre nem vagyok ma délután képes. Harmadsorban elnök úr. kért tőlem egy előrejelzést arra vonatkozóan, hogy a kétszázalékhoz eljutunk-e valahova. Igazából e, szárnyakat ad nekem, hogy ezt tőlem kérdezi, de attól tartok, hogy egyszerűen képtelen vagyok válaszolni rá, úgyhogy vagy Isten, Istenre hagyom, vagy pedig az utódomra, hogy megválaszolja. Right, then Mr. Pibaus. Akkor Pibaus úrnak adom meg a szót. Thank you for... Köszönöm szépen. Nos, hát a maradvány hiba százalékkal kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy a számvevőszék hogyan látta ezt a kérdést, nos, hát itt ez azonos méretű kérdés, és ez egyébként erősíti azt, amit a számvevőszék állapított meg, ugyanis még akkor is, hogy a két különböző módszertannal és különböző hiba százalékkal dolgoztak, de mégiscsak egy irányba mutatnak az eredmények. Voltak ugye dokumentumok is, amelyek hiányoztak, és mi, illetve nem is mi, hanem egy külső audit cég 2,65%-os hibahatárt állapított meg. És egyébként ez a nagy nemzetközi könyvvizsgáló cégek vagy audit cégek által meghatározott arányoknak megfelelő adatok. Természetesen a delegációkkal kapcsolatban új helyzet alakult ki, ugyanis lehet, hogy ezeknek a delegációknak egy kicsit proaktívabbnak kellett, kellett volna lennie annak érdekében, hogy további dokumentumokat készítsenek elő már előzetesen, de ez már jövőre minden bizonyal nem fog problémát jelenteni. Szerintem a tanulmányt folytatni kell, és igazából nincsenek is nagy különbségek. Az egyetlen dolog talán, amit érdemes megemlíteni, ez a több éves jelleg voltak hibák, amelyeket nem ö, javítottunk ki, pont ezért. Ugye itt 85%-os lefedettséget állapítottunk meg, voltak olyan dokumentumok is, amelyek nem kerültek beépítésre, és amelyeket lehet, hogy a következő évben fogunk tudni figyelembe venni. Tehát figyelmünket mindenképpen a jövőben ezekre az aspektusokra kell rávilágítanunk. Nézzük most a költségvetési szempontokat. Amikor az NDG-ket elfogadtuk, akkor országokra be, le, lebontva tettük ezt meg, nem egy előzetes vagy felmenő rendszerben finanszírozott költségvetési finanszírozásról volt itt szó. Aztán ők eljöttek hozzánk, nagyon sok esetet láttunk, amikor nem értették a szereplők azt, hogy hogyan képzeltük el ezt a fajta költségvetési támogatást. Tehát ezért volt fontos az átdolgozás. És még most is minden kritikával együtt egy fontos dolgot nem rejthetünk el. A költségvetési támogatásnak a célja a nemzeti fejlesztési tervek bizonyos területekre lebontott támogatását jelenti, főként az egészségügyi, illetve az oktatási szolgáltatások folytatására vagy felépítésére szolgál. A projekt támogatás az egészen más, az külön-külön számít, és a mentalitás ebben az esetben egészen más, tehát a hozzáállás. Azt hiszem, hogy itt a módszertant mindig hozzá kell igazítani az eredeti célokhoz. Óvatosnak kell tehát lennünk, ugyanis a költségvetési támogatás kimondottan bizonyos célok elérését szolgálja, és ezt az indikátorok alapján tudjuk megtenni, és ez csak a public finance management kritériumok alapján lehet megvalósítani. Akkor, amikor a szerződés alapján megvizsgáljuk a helyzetet, akkor ki tudjuk pipálni, igen, ezeket az indikátorokat teljesítették, tehát rendben és ez azt is jelenti, hogy a pénzt soha nem előre fizetjük ki, hanem mindig az eredmények elérése után. Ehhez kötjük a kifizetéseket. És ez nagyon fontos, az a kérdés, hogy mennyire visszakövethető a rendszer. Bolívia és Paraguay esetében az, két országban, tehát ahol mindenképpen ezt elmondhatjuk. De ez azért van így, mert ebben a két esetben a parlamenti ellenőrzés nagyon magas szintű, tehát egyfajta külön kijelölt vagy pántlikázott összegek nyomon követése folyik ezekben az országokban. De bizony, a költségvetési törvények országról országra máshogy néznek ki, és ezek nem mindig, tehetik, nem, nem mindig teszik lehetővé a pontos nyomonkövetést. Bizony, az átláthatóság és a ráláthatóság nagyon fontos, és egyébként az egész ország rendszerét erősíti. De ezzel együtt technikai értelemben fontos az, hogy mi magunk ellenőrizzük azt, hogy mi történik a pénzünkkel, mi lesz a sorsa, hogyha egyszer kifizettük ezt az összeget. A partnereink szempontjából egyaránt van. Egyaránt fontos ez a partner országok esetekben, esetében Burundi például ilyen volt, makroökonómiai feltételekhez kötöttük a kifizetéseket, és amennyiben nem történik meg a kifizetés, az ugye nekik is rossz. Az új megközelítésben mindkét félnek szerepet szánunk, a partnereink is tudják azt, hogy ö, amennyiben nem teljesítik az adott kritériumokat, akkor a pénz sosem fog megérkezni. Nem csak elkitoljuk a kifizetést, hanem egyáltalán nem fogjuk kifizetni. Innentől kezdve az érdekek egészen máshogy néznek ki, és ők is a költségvetésük részévé teszik ezt a módszert. Ez az átláthatósághoz vezet, és ez kulcsfontosságúvá vált. És ennek a költségvetési folyamatban is tükröződnie kell most a One All rendszert kiiktatjuk, és ezt nem csak a mi szempontunkból, hanem a partnereink szempontjából is fontos következményei lesznek. Ugyanis amennyiben nem valósulnak meg a legmagasabb szintű szolgáltatások, akkor a partnerországok is megszenvedik ezt. Tehát most csak 20%-ot tudunk a költségvetési támogatásra fordítani, 80%-ot pedig konkrét célokra. ez az egész tendencia pedig stagnáló. Most nézzük Egyiptom és Palesztina esetét. Kongó a harmadik. Itt ugye a politikai helyzet nagy kihívásokat rejt magában. 2011-ben, 2011, illetve 2013 között a fenntarthatóság negatív Nem akarok egyébként itt Kongóval kapcsolatban messze menő következtetéseket levonni, de hát ez nemzetközileg is ilyen formában lett elismerve. Úgyhogy nagyon kínos az, hogy megvizsgáljuk, hogy pontosan hogyan is néz ki ez a helyzet. Még mielőtt bármit teszünk, a módszertanban kell megegyeznünk, mert különben nagyon nehéz helyzetünk lesz. Kongóban csak a kormányprogramokat 400 millióval támogattuk. Ez egy olyan folyamat, amelyet még mi is tanulunk. Bizonyos esetekben, mint például a Kongói Demokratikus Köztársaságban a választások során, láttuk, hogy hogyan is néz ki a helyzet. Most nézzük meg azt, hogy milyen volt korábban, és milyen most a helyzet. Azért vannak különbségek, és szerintem az indikátorok ezt világosan mutatják ebből pedig az is kiderül, hogy az, a, az afrikai országok milyen irányba is tartanak. Az Ibrahim Index 94%-ot mutat a javuló kormányzati tevékenységgel kapcsolatban. Nem arról van szó, hogy tökéletes a kormányzat, de leginkább jó tendenciákat mutat. Burundi és Ruanda esetében kiemelkedő ez a növekedés, vagy ez az emelkedés. Eritreában, Madagaszkárban viszont semmit sem teszünk, Éppen ezért a DRC, tehát a Kongói Demokratikus Köztársaság volt egy kulcsfontosságú téma ennek a meghatározásában. Ugyanis igen magas az elvárási szint. legitim döntés történt azzal kapcsolatban, hogy egy egyfordulós választást bonyolítsanak le. Ez egy példa. Ennyit mondanék tehát a Kongói Demokratikus Köztársaságról, és természetesen értem, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet, de azért a javuló tendenciát kell megfigyelni, és a az eredmények vegyesek, természetesen az a legfontosabb, hogy a fenntarthatóságot, illetve az eredményeket hogyan kívánjuk megfogalmazni, papírra vetni. A kétszázalékos eredmény, ez egy cél. úgy gondolják az ezen dolgozó kollégák, hogy ez megvalósítható. Ugyanis biztos, hogy lesznek hibák a jövőben is, nem azért, mert negligens rendszerrel van dolgunk, és nem is az előlegek miatt. Az biztos, hogy hiányoznak dokumentumok, ilyen mindig lesz, de ettől függetlenül ez megvalósítható. Aztán Világbank és ENSZ könyvelése mostantól kezdve sokkal jobb a hozzáférésünk a belső audit jelentéseikhez is. A világbankkal kapcsolatban a titkos dokumentumok kérdése merült fel, például a fizetésekre vonatkozó dokumentáció, és most tovább folytatjuk a munkát a világbankkal. A folyamatban igazából most csak egy probléma van, de azért ez fontos probléma. Itt mindenki azt mondja, a jó, az ENSZ, illetve a világbank is, és ők azt mondják, hogy bennünket nemzetközileg auditálnak. És önök pedig még ezen tovább menő információkat követelnek. Miért nem bíznak a mi rendszerünkben? Kaptunk ezzel kapcsolatban egy levelet, és a jövőben is azt fogjuk mondani, hogy igen, erre nehéz választ adni, mert végül is az, amit a mi számvevőszékünk kér, az számunkra az a szabály, az a törvény, hogyha ők hibákról számolnak be, akkor dokumentációval kell ezt alátámasztanunk, nem fogjuk ezt megengedni semmilyen nemzetközi szervezetnek se, hogy ne feleljen meg az általunk kitűzött sztenderdeknek. És végeredményben a kiválasztási folyamattal kapcsolatban a munkatársak kiválasztásával kapcsolatban oda kell figyelni a az alapokat kezelő delegációvezetők személyére, illetve az ő kiválasztásuk folyamatára. Az átláthatósággal kapcsolatban rendkívül fontos a visszakövethetőség, illetve a nyomon követhetőség. A több éves pénzügyi kerettel kapcsolatban pedig hol vannak a fókuszpontok? Nos, hát az eredményeken, méghozzá az ex ante előzetes méréseken, illetve ellenőrzésekre kívánjuk a hangsúlyt fektetni, mert utólag ezt már elég nehéz megvalósítatni. Az ambícióknak kell megfelelnie a valóságnak, és az biztos, hogy mindig lesznek ebben nem, egyetértét, nem egyetértések. Vannak itt olyan szektorok, amelyek számunkra kulcsfontosságúaknak tűnnek, és folytatjuk partneri viszonyunkat a már meglévő partnerekkel, de amennyiben ők nem értenek egyet velünk, akkor mi nem bocsátkozunk a részletekbe. Nem akarunk találgatásokba bocsátkozni, mert ez nagyon sok nehézséghez vezet. És vannak olyan partnerországok, amelyek pénzt veszítenek pont ebből fakadóan. kezdőszámok csökkentésén próbálunk dolgozni. Nos, ezt hogy is kívánjuk megtenni? Nagyobb programokra összpontosítjuk a figyelmünket, a tematikus kérdésekre, a helyi önkormányzatokkal, nem kormányzati szervezetekkel való együttműködésre, illetve a civil szervezetekre próbálunk odafigyelni. Másodszorban kevesebb szektorra kívánjuk kiterjeszteni együttműködésünket, és stratégiai fókuszokat kívánunk megállapítani. Aztán a differenciálás is rendkívül fontos. Kínából, Brazíliából, Indiából pedig ki akarunk szép lassan vonulni. Latin Amerikából, illetve Ázsiából kivonulunk, és Afrikára próbáljuk összpontosítani erőinket. Ez persze sokaknak nem tetszik, de az, nekünk ott kell költenünk, ahol arra szükség van. És most Egyiptom kérdése. Egyiptommal kapcsolatban két dimenzióról számolnék be. Mindenképpen nagyon fontos a politikai változások kérdése Egyiptomban. Ez nem is kérdéses. 5 milliárdot konkrét konkrétumok nélkül nem fogunk kifizetni, tehát mi egy nagyobb csomagot szeretnénk inkább ebben az esetben megvalósítani. A programnak csak kis részét tudtuk megvalósítani, 40 millióról van szó ezen a csomagon belül, ez a bizottsági pénz. Persze itt hatalmas politikai változások voltak. De hogyan is nézett ki korábban a helyzet Egyiptommal kapcsolatban? Egyetértek azzal, hogy a szék kritikákat fogalmazott meg a közpénzek kezelésével kapcsolatban, és valóban megpróbáltuk, ugyan a rendszert csak az eredmények alapján tudtuk ellenőrizni, különböző szektorokra lebontva, de saját kritériumrendszert dolgoztunk ki, és ezzel kapcsolatban nagyon keménynek kell lennünk. És most Egyiptomot nem is támogatjuk költségvetésileg, és amennyiben ezt valaha is egyáltalán meg fogjuk fontolni, az csak a mostani szabályok alapján, a szektoriális megközelítés alapján lehet majd elképzelni, jó kormányzás, fejlesztési kontraktusok, és így tovább. Az biztos, hogy ez a közeljövőben nem mm, fog megvalósulni. Ugyanakkor minden érdekünk azt kívánja, hogy Egyiptommal együttműködjünk, tehát támogatnunk kell a demokrácia fejlődését, illetve az emberi jogok helyzetét, ugyanis nagyon világos az, hogy minden egyes kifizetett euróért mi felelősek vagyunk, és nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy elszivárogjanak ezek az összegek. Nézzük most a nem kormányzati szervezeteket, az ING-ket. a Europe Aid 2004-ben az ING-vel együttműködést kezdett. Nyolc szerződést kötöttek közös menedzsment alatt. Az ING különböző pályázatokat hirdetett meg, a pénzügyi rendeletben meghatározott feltételek mellett. Az ING-nek egyébként nagyon jó a munkája, nagyon nagyra becsülik, főként az úgynevezett gyenge államszervezetű államokban. És a mentesítési eljárás során meg fogjuk vizsgálni az ING-t is, ugyanis itt voltak aggasztó jelek. 2006-ban és 2008-ban egy palesztin útépítéssel kapcsolatos projekt megvalósításában úgy tűnik, hogy voltak problémák, ezeket kivizsgáltuk, és le is zártuk ezeket az ügyeket. Az OLAF rávilágított arra, hogy az ING munkatársa, illetve a helyi delegáció dolgozó személyek családtagjai között összefüggések vannak, de egyenlőre a nyomozás jelenlegi szakás, szakaszában úgy tűnik, hogy nincsen érdekütközés vagy összeférhetetlenség, úgyhogy egyenlőre nem mondhatjuk azt, hogy bármi az ING reputációját rossz fényben tüntetné fel. Köszönöm. Okay, thank you, Commissioner Novi. Köszönjük szépen, biztos úr. Most következik a második kör. De látom, hogy Ingeborg Gressle azt, hogy szeretne hozzászólni. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Az Euroaidet 2004-ben ismertük el nemzetközi szervezetként, most a főigazgatóság gyakorlatilag azt mondja, hogy az ENSZEL egy szinten van, de tévesek itt az információk. Húsvér emberekről volt itt szó, és nem tagállamokról. Egyetlen egy tagállam ismerte el az IMG-t nemzetközi szervezetként, ez pedig Belgium az összes többi nem ismeri el, így tehát gyanítható, hogy egy olyan szervezetről van szó, amely nyereség szerzése törekszik, legalábbis több szerződést kötött az EU-val, ahol nyereségre is szert tesz. Tehát valamit nincs rendben. 2012. februárja óta van az Olafon belül egy vizsgálat erről. A kérdés az, hogy a vizsgálat lezárult-e, már tudható -e erről valami. És nagyon fontos lenne ezt az ügyet felgöngyölíteni. Az ön által írásban á, nekünk átadott információk csak részben helytállóak, tehát volt-e egy kollégi, kollégiumi döntés arról, hogy ezt a szervezetet nemzetközi szervezetként el kell ismerni, vagy pedig egy GD mondta azt, hogy most az Enszel egy szintre kerül ez a szervezet? Köszönöm szépen, Grészle asszony. Elnézést kérek, hogy nem tudtam itt lenni, biztos úr, üdvözlöm Önt. Trilóg megbeszélés volt, és egy kicsit szoros volt a, a beosztásunk, de Jan Muldernek hála kétségkívül kiválóan elkezdte a, az ülést, ezt köszönöm most is. Bosztok úr a következő hozzászóló. But I've already spoken twice, and I don't... Nagyon örülök, elnök úr. Igazán le, ö, megtiszteltetés, de már kétszer is hozzászóltam. So, uh... Téves információt kaptam, elnézést. Annál jobb viszont. Van-e más még, aki hozzá kíván szólni? Akkor a biztos úr válaszát várjuk, vagy az előadó szeretne még valamit mondani? Pibex úr. Oké. Okay. Ja, unterm Strich waren... Igen. A válaszok között nagyon sok meggyőző érv volt. Még akkor is, hogyha bizonyos dolgokat nyilvánvalóan el kell fogadjuk a költségvetési támogatásnál és projekttámogatásoknál el kell fogadjuk azt, hogy lesznek szürke zónák. Akkor, amikor bizonyos régiókban el akarunk indítani változásokat, akkor bizony a bizalomból is adni kell. Mindennek két oldala van persze, és valóban így van, hogy projektek lezárultak, pénz folyik az országba, mégpedig polgárháború közepette nem szabad akkor sem túl rózsaszínnek látni a helyzetet, nem szabad a, ebbe a hibába esni. De nem válaszolta meg nekem azt a kérdést, hogy amikor azt mondtam, ugye, hogy 2010-12 óta van olyan információnk, hogy a palesztin területeken olaf vizsgálat folyik. Erre sajnos nem tért ki. Mégis kérem, hogy tegye meg. Kriszle asszony a koordinátorok. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e mondani valamit még. Köszönöm. Piber úr, az Európai Fejlesztési Alapokkal való jelentéstevő, Mulder úr, nincs kérdése. Jó, akkor viszont a szót megadom a biztos úrnak. Um, about Olaf uh, investigation, I mentioned that... Uh, az olaf kapcsolatban ezekkel a családi kapcsolatokkal kapcsolatban tényleg voltak az Olafnak vizsgálatai, de a nyomozás folyamata alatt nem adnak ki információt, úgyhogy nem tudok mit mondani. Annyit tudok csak mondani, hogy az ügy folyamatban van. Ha lesz valami konklúzió, akkor bizonyára megosztom önökkel. hogy olyan kapcsolatok vannak, amelyek a mi integritásunkat bármilyen módon befolyásolják, akkor természetesen fel fogunk lépni. Az IMG-vel kapcsolatban további információt fogok kérni én is, mert 17 országra kaptam információkat. 17 országban van állítólag jelen ez az IMG, és ez alapján nemzetközi szervezetnek tűnik, de jobban meg fogjuk vizsgálni őket, és írásban fogok a választ küldeni a szakbizottságnak. Igaz, hogy nem szabadna, hogy monopólium, monopól helyzetben legyen, nem lehet ő a kizárólagos ellátó. Tehát meg fogom válaszolni egyrészt a törvényszéki öm, eljárás eredményét, másrészt az Olaf és a család kapcsolatokban való betekintés eredményét, illetve ezt az IMD, IMG-t is a legjobb hiszemben döntöttünk, de egyes országokban, mondjuk nem csak Palesztinában, hanem más helyeken is Például már Miamárban is kötöttünk velük szerződést. Jó hiszeműen, tehát eddig kötöttünk már velük szerződéseket. És igazából nem láttuk azt, hogy milyen okunk lenne kételkedni bennük eddig. A komisszár, vielen Dank. Ich Biztos úr, nagyon köszönöm. Én elhiszem, hogy ön jó hiszemű, nem akarok úgy fogalmazni, hogy nem tud a dolgokról, de szeretnék utalni arra, hogy egy olasz úriember alakította meg ezt a szervezetet, szoros kapcsolat van a szervezet és a bizottság között továbbá, és gyakran a bizottság segítségét is igénybe veszi különböző kérvények benyújtásakor. Emellett szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a DEFCO azon döntését, hogy nemzetközi szervezetként ismerjék el ezt a szervezetet, egyszer már megszüntették, felfüggesztették, és hát igazándiból nem is tudható, hogy vannak-e más szolgáltatók is, avagy sem, vagy ellátók, avagy sem. Szeretném csak jelezni, hogy én nem fogok ebből engedni, igenis a végére akarok ennek járni. Oké, okay, dat is genoteerd. Um, dit was nog niet af. Köszönöm szépen, feljegyeztük. Van-e valakinek megjegyzése? Úgy látom, nincs. Senki nem kér szót. Akkor lezárom ezt a pontot. Köszönöm szépen a biztos uraknak. A biztos úrnak is kapcsolatban maradunk. Uh, collega's, ik denk dat we nu een eh, kwartiertje moeten... Egy negyed órát muszáj felfüggesszük az ülést, eh, kedves kollégák. 15 perc szünetet tartunk, mert a következő napi rendi pont előadója még nem érkezett meg. Tehát 3 óra 30-kor folytatjuk az ülést. Um, thank you well. Thank, thank you. Uh... Köszönöm szépen, Borg Bosztakosz úr utoljára van itt velünk. Meg kell mondjam, hogy kiváló volt az együttműködés vele minden dokumentumban. Határozottan szeretném megköszönni neki ezt, és minden jót kívánok a továbbiakra. Köszönjük. Thank you very much, Mr. Chairman. Elnök úr, köszönöm. Szeretem megköszönni az Örök Szakbizottságának, hogy az elmúlt néhány évben olyan jól bánt velem, és ha reményemnek hangot adhatok, akkor remélem, hogy honfitársaim nem döntenek úgy, ami a, megakadályozza önöket attól, hogy a brit tagokkal a határozatlan időre együtt dolgozhassanak. Goed, collega's. Laat ons eh, beginnen. We hebben al... Akkor, kedves kollégák, kezdjük, hiszen veszítettünk jelentősen az időnkből. Ráadásul a tolmácsok munkaidő feltétele is eh, szorítanak minket. Az informális megállapodásunk az, hogy a tolmácsok eh, negyed hétig hajlandók maradni Ebből indulunk ki. Egyébként pedig a tolmácsszolgálat vezetője azt mondta, hogy az túl óra lenne, tehát, de látom, hogy most bólogatnak, a negyed hét az jó, meg kell próbáljuk akkor negyed hétig tolmácsolással végigjárnunk a programot. Én igazából fél hatig tudok csak maradni, nem azért, mert szerintem nem érdekes az ülés, hanem azért, mert egy szűkített bizottságban vezek részt, a 2014-es eh, május 5-i programmal kapcsolatban, úgyhogy talán megértik, hogy annak adtam primátust, hiszen ennek a mm, programszervező bizottságnak vagyok tagja. Nos, tehát ezek a munkafeltételeink. Itt van Holmájer asszony, az előadónk, és azt kérjük tőle, hogy rövid előadást, bevezetőt tartson, és utána pedig a hozzászólók. Tisztelt elnök úr, tényleg nagyon röviden fogalmazok. Mindannyian tudjuk, hogy miről van szó. Az Európai Unió épületpolitikájáról, ingatlanpolitikájáról van szó. Az elmúlt évek során nagyon intenzíven dolgoztunk azon, hogy a költségek, a kiadások átláthatóak legyenek, másodszorban jobban strukturáljuk őket, hatékonyabbá tegyük őket. Bevezettünk piaci összehasonlító árakat is, és az Európai Unió egész ingatlanpolitikáját megpróbáltuk jobban koordinálni. Azt javasolnám, elnök úr, hogy mindjárt térjünk is rá az első pontra, hogy ne késve kezdjük. Köszönöm szépen ezzel. Elhangzott, aminek el kellett hangoznia. Az első alpontunk ma délután egy beszélgetés Márk Molinyóval, az infrastruktúra és logisztikai politika vezetőjével. Ő tart most egy bevezetést a bérlés, vásárlás, fenntartás kérdéseiről ingatlanpolitikánkkal kapcsolatban. Úgyhogy Molinyó úr, át is adom a szót. Yeah, okay. PowerPoint. Okay, there is a PowerPoint. Tehát PowerPoint, 10 perc. Uh, Franciául készültem, de angolul van a PowerPointom. Donc, euh, nous avons évidemment dû euh, choisir un certain nombre de créneaux. Hát 10 perc az nem túl sok, úgyhogy euh, komolyan kellett szelektálni a témák között. Tehát Brüsszel az a relatíve a legfontosabb talán az összes ilyen szintér közül. Nagyon különböző módon vannak a birtokviszonyok az a brüsszeli épületek esetében. Itt látható volt lebontva ezen a dián. Hallanak így, hogyha hátrafelé fordulok? 150 ezer négyzetméternyi épületünk idősebb, mint 20 éves, és 2400 négyzetméter pedig 2025-ig bérelt épület. Fontos tehát elismételni, ahogy ezt már többször mondtuk, hogy nincs 2008 óta jelentős növekmény egyik esetben sem. Más funkciók is vannak, amelyek az előző négyzetméterekben nem voltak benne. 126 ezer négyzetméternyi épület, amelyek más célokra használunk. Milyen kihívások vannak idén? illetve a következő években. Először is 5%-kal fog csökkenni az állományunk, az alkalmazottaink száma. Ugyan akkor nem csökken a egyen, illetve fog, fog, fog, fogjuk csökkenteni a négyzetméter számot is, de ez még nem történt eddig meg. Aztán az igazgatás területén végrehajtó ügynökségek vannak, ezek alkalmazzák a legtöbb dolgozónkat. Szeretnénk jobban felhasználni, kihasználni a rendelkezésünkre álló épített területeket költséghatékonyabb módon. Vannak olyan épületek, amelyek már elavultak, ezeket szeretnénk vagy lecserélni, vagy nagyon fontos renováló tevékenységre lesz szükség. Ezt a költségvetésbe bele kell majd tervezni. Az utolsó, de nem kevésbé fontos pont, hogy egy új energiairányelv van, amely ránk is vonatkozik, és egy sor elemet ennek érdekében meg kell változtatnunk, hogy tiszteletben tudjuk tartani a jogszabályokat. A legjobb árérték arányt szeretnénk elérni, ezért versenyeztetünk. Hosszú időre veszünk bérbe épületeket, és a 2007-es stratégiánk alapján multipoláris megközelítést alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy nem csak az európai negyedben veszünk bérbeépületeket, így tudunk jobb árat elérni a piacon. Nem kizárt, hogy Brüsszelen kívül is keresünk esetleg épületet, hogyha eléggé közel vagyunk, de eléggé jó árat kapunk érte egy ábra arról, hogy hol vagyunk jelen. Látható, hogy nagyon komoly az épületek koncentrációja itt a Rue Loa környékén, az Európai Negyed közepén, aztán van még a Rue Zsönev és a Bólió környéki területek is, ahol több épülettel rendelkezünk. Még egy elem az árértékarány tekintetében, hogy milyen típusú szerződést kötünk. Három típusú szerződést használunk, egy normális bérszerződést, ez nagy rugalmasságot biztosít, ami egyébként hasznos dolog, de vannak kellemetlen oldalai is, például adót kell fizetni erre. A másik lehetőség az, hogy vásárolunk. Ennek is vannak előnyei. Például Mm, vannak adókedvezmények. Hiszen a PPI vonatkozik ránk. De ilyenkor a renováció költségei azok minket érintenek. Még egy dolog, amit egyre inkább használunk, egyre jobban ki, tudják ki tudjuk használni a PPI lehetőséget, hogy ne fizessünk adót, és rövidebb távú szerződéseket kötünk, például 27, nem 27 évre, hanem rövidebb időre, és ezzel gyakorlatilag csak használatba vesszük az épületet, ilyen mondhatnám úgy, hogy haszonélvezetet kapunk az élvezet felett. Ez egy kicsit más, mint a bérlés, mert hosszabb tervű, és nem kell nekünk fizetni az átalakítás vagy felújítás költségeit. Még egy fontos elem e területen, 2003-ban létrehoztuk az OIB-t, így a tárgyaló csoportunk egyre szakmaibb lett, egyre komolyabb szakértők vannak benne. Most szépen sorban egyre több és egyre jobb, egyre harciasabb tárgyalónk van. A különböző épületek bérlése, megvásárlása szerződéseiben ez az ő munkáknak az eredménye már látszik is. Az elmúlt évben olyan helyzetben találtuk magunkat, hogy a, még nagyon sok magánpiaci ö, bérleményünk volt. Most viszont olyan helyzetben vagyunk így a válság, a pénzügyi válság esetén, hogy kevésbé kockázatos fejlesztéseket tudunk csak megfinanszírozni, döntenünk kell, hogy milyen módszerekkel tudjuk elérni például az energiahatékonyságot. Pár szót az átláthatóságról. Egy ingatlan politikáról szóló dokumentumot adtunk ki, többször is, a legutolsó az 2007-es volt, ez a publikáció van még ma is érvényben. 2008-ban a az épületek felfedezése, vagy felkutatása és megszerzése iránymutatásait meghatároztuk. Ez lehetővé teszi azt is, hogy nyomon kövessük, hogy mi történik a piacon, illetve hogy a különböző érdekelt felekkel érdekes eszmecseréket, találkozókat tartsunk. A költség megtakarítások területén persze a az épületek területe 5%-kal csökken, de nem tudjuk ugyan, tehát nem ugyanilyen arányban csökken a költség, nem lehet ezt egész egyszerűen ilyen paralel módon tekinteni. Nem lehet csak úgy levágni egy épület sarkot, hanem komplett, teljes épületek bérlésében, vagy megvásárlásában, vagy eladásában, vagy visszaadásában kell gondolkoznunk. Úgyhogy az 5%-ot azt úgy tudjuk elérni, hogyha eléggé rugalmasak vagyunk ezeken a területeken, amiket említettem az imént, és ez után tudjuk követni az alkalmazottak számának csökkentésével ezeket a változtatásokat. A kintlevőségeinket megpróbáljuk behajtani, és jobb körülmények között jobb feltételekkel próbálunk bérleti szerződéseket kötni. Ez azt is jelenti, hogy szeretnénk újra tárgyalni a már meglévő szerződéseket, illetve szeretnénk jobban kihasználni az épületekben rendelkezésünkre álló teret. Lehet, hogy több munkahelyet zsúfolunk be ugyanannyi négyzetméterre, de nem feltétlenül az a cél, hanem az, hogy hatásosabban, hatékonyabban használjuk a rendelkezésünkre álló területet. Aztán az energia területén is nagyon komoly megtakarításokat tudunk elérni. Ez nagyon jelentős, konkrétan 16 milliós költség évente az épületek fűtéséről és hűtéséről van szó. Itt nem ugyanannyi épület területről beszélünk, mert vannak például föld alatti um, szuterén részek is, amiket nem kell fűteni, hűteni, tehát nem az összes épületben lévő tér fűtendő, hűtendő, nem mindenhol van iroda. Az energiateljesítmény területén vannak már mm, EMAS szabályok, amelyek önkéntesek, de van egy új irányelv, ami viszont kötelező érvényű ránk, ennek próbálunk megfelelni. Még néhány elem. Relatíve rövid távú, amelyeket évről évre próbálunk megvalósítani, 25%-kal csökkentjük, két, csökkentettük 2000-től máig az energiaigényünket. Ennek komoly hatása lesz természetesen a költségekre is. Ezt itt egy grafikonon is ábrázoltam. A megfigyelők láthatják, hogy a teljes általunk kezelt épület mennyiségre számoltunk. Illetve látható, hogy mivel az egyik növekszik, az, azaz növekvő épület terület miatt van, viszont négyzetméterre lebontva sikerült költség csökkentést elérni, ez volt a görbe vonal energia területén hosszú távon ellenőrzések lesznek, auditok, ezért már volt is. Ez azért nagyon fontos, hogy a helyi és az Európai Uniós jogszabályoknak is megfeleljünk. A környezetvédelmi engedélyek is három évente e, energiaauditot írnak elő. Ezt el is végezzük. Négy audit még folyamatban van. Jelen pillanatban helyi felújításokat tervezünk olyan épületekben, amelyeknek mi vagyunk a 100%-os tulajdonosai. Ez természetesen érinteni fogja az ő ott dolgozókat is, de hát nyilván ilyen renoválásokat csak a rendelkezésünkre álló költségvetésen belül tudunk elvégezni. Hát ennyit szerettem volna gyorsan elmondani. Köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen. Kiváló tartotta magát az időhöz, és rengeteg információt kaptunk. A következő előadó Olivia asszony, az infrastruktúra és logisztika igazgatóságról, ő pedig a luxemburgi helyzetről számol be. Lófdap. Um, igazgatóasszony, üdvözöljük. you. Um, just a comment to show that we... Köszönöm szépen. Az én diáim franciául lesznek, de angolul beszélek. Kicsit skizofrén állapotot mutat ez is. Tehát pont fordítva lesz, mint az előző előadónál, de minden esetre a luxemburgi infrastruktúra iroda az Európai Bizottság ingatlan politikáját valósítja meg, az imént hallhattunk erről az ingatlan politikáról. A fő célkitűzés nyilván a racionalizálás, a jobb munkakörülmények a munkatársak számára, a beszerzési politika javítása, főként az árérték arány javítása céljából, a nemzeti hatóságokkal folytatott párbeszéd javítása, majd látni fogják, hogy Luxemburgban ez nagyon fontos, és emellett az ingatlan politika környezetre és városképre gyakorolt hatásának javítása és az átláthatóság növelése a döntéseink során. Emellett megpróbáltunk elmozdulni az Európai Bizottság által, illetve az Európai Bizottság szükségleteinek megfelelő beszerzés és ingatlanvásárlási politika felé, ami a luxemburgi ingatlanokat illeti. Folyamatosan monitorozzuk az ingatlanpiacot, negyedéves jelentéseket készítenek a főbb helyi ingatlan vállalatok. Emellett rendszeresen találkozunk a piaci szakértőkkel, és emellett megpróbáljuk biztosítani azt is, hogy megfelelően tájékoztassanak bennünket a luxemburgi árak alakulásáról. Ami az ingatlanpiaci helyzetet illete, illeti Luxemburgban két fő kerület van, ahol vannak irodáink. Az egyik a Kirchberg, amely a dia tetején látható. Itt az A általában 32 euró per négyzetméter átlagban. A városközpontban 40 euró ugyanez, és vannak aztán egy másik városrészben is irodáink, ahol szintén van egy átlagár. 26 euró per négyzetméter. Ami Kécsberget illeti, az európai intézmények és szervek eh, itt ingatlanjai itt eh, egymás mellett találhatók egy eh, közös területen, az 1960-as évek stratégiájára visszavezethetően, Ez egy emelkedőn találhatók itt az épületek, de megpróbálták orvosolni ezt, megpróbáltak gondoskodni arról, hogy ez ne okozzon nehézséget. A kereslet és a kínálat jelen pillanatban nagyon gyengelkednek Luxemburgban. A bank ágazott konszolidálása révén, és akkor diplomatikusan fogalmaztam. Kisbergen található a Zsamoné épület, a Bels, és a jövőben is Zsamoné 2-es épület is itt található majd. Aztán a város másik részén is vannak épületeink, amint a Zsamoné 2 azonban rendelkezésre áll, az egyik épületünk itt megszűnik, és a Eurofor is itt van. A többi intézménnyel nagyon jó az együttműködésünk, jó partneri kapcsolatokat ápolunk az állammal. A jövőben Jean Monnet épület helyét egy euróért, egy eurós jelképes összegért adják át az Európai Bizottságnak, na a piaci érték 300 millió euró. Nagyon nehéz piaci helyzet uralkodik, jelenlegi költségvetési eljárásaink nagyon hosszadalmasak, ezért sokszor nem tudunk gyorsan reagálni a piaci fejleményekre. A Kirchberg területén összpontosulnak épületeink, és csoportként az intézményeknek nyilván nagyon nagy befolyásuk van a helyi piacra. Röviden elmondanám azt is, hogy megpróbáltuk csökkenteni energiafogyasztását az épületeinknek, de nem voltunk sikeresek mivel a Zsamoné 1-es épület, a főépületünk, amely 1975-ben épült, 25 éves időtartamra vetítve, már rég, rég idejét múlt épületnek számít, és nem igazán tudtuk csökkenteni az energia felhasználást. 2012-2013-as évek során megpróbáltuk az új épületek energia felhasználását csökkenteni, és megpróbáljuk átcsoportosítani az újabb épületekbe a munkatársakat. Körülbelül 3100 munkatárs kap helyet az új épületekben. Nem csak arra figyelünk oda, hogy az épülő, az újonnan épülő épületeink hogyan épülnek meg, hanem energetikai szempontból is hatékonyá próbáljuk őket tenni. Továbbá egészen a tervezési időszaktól fogva odafigyelünk a projekt globális költségeire, hogy a lehető legjobb árértékarány valósuljon meg. Ami a számokat illeti, csak hogy világosá váljon, mi a helyzet Luxemburgban, 156 ezer 700 négyzetméternyi területünk van Luxemburgban, ennek 85%-a iroda, 11%-a a gyermekellátásra használt terület, 300, 3% konferenciák megtartására irányul, 1% pedig a logisztika számára a rendelkezésre. Jelen pillanatban körülbelül 84%-át az általunk elfoglalt területnek béreljük. Legutóbbi 16%-ra elővásárlási jogunk van, és amikor a Zsammané 2 projekt lezárul, a helyzet úgy fog festeni, hogy a 84%-nak tulajdonosa leszünk, és a megmaradó 16% esetében tehát vásárlási lehetőség nyílik majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Itt maradok, mert itt talán egyszerűbb, nem kell mindig helyet cserélni. Nagyon érdekes, összefogott előadás volt. Én azt mondom, hogy folytassuk a magánszektor összefoglalójával. Vincent Querton úr és Jean-Michel Jean tartják meg ezt az előadást, mindketten a Jones Lang LaSalle Beneluxnál dolgoznak, ők fogják a magánszektor szempontjait összefoglalni most számunkra. Öné a szó. Úgy látom, hogy ketten vannak, de csak 10 perc áll a rendelkezésükre. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek önök között és hogy részt vehettek az ingatlan politikával kapcsolatos elgondolkodáson. Marché belge et plus particulièrement sur le... Nézzük meg az európai piacon való helyzetet. A vásárlás nem mindig a legjobb helyzetet eredményezi. El kell tehát gondolkodni a különböző opciókon. És hogy mi volt az ingatlanpolitikának a hatása a brüsszeli ingatlan helyzetre. Luc, je me permettrai d'adresser la première question et de conclure. Nézzük most meg hogy valóban a legjobb lehetőséget rejti magában, a vásárlás lehetősége vagy sem. És aztán itt van az a specialistánk is, aki az elmúlt 15 évben az intézményekkel kapcsolatos ingetlan politikánkat felügyelte. Nos, most akkor Brüsszelbe érdemese befektetni, igen vagy nem, vásároljuk-e vagy sem? Egyszerű kérdése, egyszerű válasz. Ez egy nemzetközi piac, átlátható, és nagyon sok értéke van ennek a piacnak, és nagyon stabil. Tehát világos a válasz. Igen, a válasz legalábbis azok számára, akik az ingatlan piacokon a befektetési szektorral foglalkoznak. De Brüsszel nem attól függetlenül, hogy nemzetközi jellegű, eléggé stabil piac, de aki befektetésről beszél, az egyben kockázatról is beszél. Mindenki emlékszik még mindenféle példákra, jó és rossz példákra is. Például a 60-as, 70-es években a britek példája jut eszünkbe rossz példaként, és aztán itt van az ír hullám emléke is még, amely élénken él bennünk. Nos, ahhoz, hogy befektessünk, azért szükség van adóügyi kérdések ismeretére, jogi, technikai szakértelemre, és az intézmények szempontjából egyfajta stratégiai vízióra van szükség, valamint a hosszú távú finanszírozási lehetőségeket kell végig gondolni. És végül, de nem utolsó sorban, az is fontos, hogy minél nagyobb szabadságot tudjunk biztosítani a bérlők számára. Amennyiben ezekkel a lehetőségekkel önök rendelkeznek, akkor jó ötlet Brüsszelbe befektetni. Én úgy gondolom, hogy nagyon is megvoltak azok a speciális alapfeltételek, amelyek miatt Európa Brüsszelhez köthető, és ha Európa Brüsszelben van, akkor természetesen ingatlan politikáját is itt valósítja meg. Nagyon kedvezőek voltak egyébként a költségvetési, illetve adóügyi feltételek. Fontos Európa számára továbbá az, hogy megőrizze, tehát védeni tudja magát hosszú távon is. És éppen ezért ez, mindezzel lehet magyarázni azt, hogy miért is vásárlási politikába fogott az intézmények többsége. Nagyon fontos mindenek előtt azt látni, hogy hol van szükség arra, hogy tulajdonossá váljon az intézmény, és hol inkább a rugalmasságot kell szem előtt tartani. Brunvik úrnak adom meg a szót, aki a piacot ismeri. Most egyébként nagyon nehéz helyzetet él meg a piac. 2008 óta valóban nagy kihívásokkal számolhatunk ezen a piacon. Négy szlájdunk van, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen egészségnek is örvend a brüsszeli ingatlanpiac. Balra magas, tehát fölül 2008 és 2007 szintjét hasonlítjuk össze a mostani helyzettel. Ugye itt a gazdasági nehézségeket említeném meg az okként. 21 százalékos mondható az elmúlt tíz évben a növekedés. Most az intézmények az utóbbi években drágább árat fizetnek a piaci árnál a bérleményekért, főként a leginkább népszerű körzetekben, negyedekben. A központi épületek, tehát a Brüsszel központjában lévő épületek, illetve a periféria között különbségeket láthatunk de itt azt is látni lehet, hogy 6% alá csökken a diszponibilitás. És aztán az utolsó grafikonon azt láthatjuk, hogy újra irodaépítkezések történnek. 2014-2015 esetében 200 ezer négyzetméterről beszélünk spekulatív célokra épített bérlemények kapcsán. 2004-ben ez majdnem 600 ezer négyzetméter volt egyetlen egy év alatt. Ez pedig azt is mutatja, hogy szűkül a piac, tehát szűkül a kínálat. Voilà. Alors, voyons un peu l'évolution de ce parc de bureaux. Nézzük most, hogy hogyan is néz ki a brüsszeli uh, iroda helyzet az elmúlt 30 évben. Most több mint 13 millió négyzetméterről beszélünk. Ez eh, minimum duplázódást jelent az elmúlt 30 évben. Ettől függetlenül Európa jelenléte nem igazán ö, emelte meg az árakat, ugyanis Brüsszelben a bérlemények díja továbbra is eléggé stabil maradt. Barcelona, Lisszabon, Prága sokkal inkább érintve érezheti magát a gazdasági válság miatt. Európa elég jól tárgyal ingatlan politikáját tekintve, ugyanis hogyha a prime rent, illetve a top quarter rent közötti különbséget megnézzük, akkor azt látjuk, hogy itt 200 euró alatti összegekről beszélünk négyzetméterenként. És aztán itt van még az áfa visszatérítés is. Milyen problémák merülhetnek fel a jövő szempontjából? Európa számára drága az építetés, ez mit jelent? Vagy egyfajta standard terméket építetünk, amelynek meg kell felelnie bizonyos kritériumoknak, vagy az RGPT, vagy pedig az MIT feltételeknek kell megfelelni. A bizottságon kívül nincsenek túl, nincsen túl sok nagy bérlő, éppen ezért fontos odafigyelni arra, hogy a Leopold negyedben az Európai Bizottság a legnagyobb vásárlóerővel rendelkező vevő. A jövő szempontjából egyre drágább lesz az építkezés, egyre nehezebb az urbanisztikai helyzet is, hosszas tárgyalásokba kell bocsátkozni a hatóságokkal, és mi úgy látjuk, hogy amennyiben ez a helyzet nem változik, a piac be fog szűkülni a most is jelenleg rendelkezésre álló épületekre. Ennyit szerettem volna elmondani a piac alakulásáról. Én pedig néhány mondatban lezárnám. Európa megváltoztatta Brüsszelt, hiszen Európa fővárosává tette Brüsszelt, de megváltoztatta ezzel az ingatlan piacát is. Az átláthatóság és a fenntarthatóság a kulcsszavak az ingatlan piacon, és ma azt a kérdést kell feltennünk magunknak, hogy hogyan lehet az európai intézmények helyzetét konszolidálni ingatlan politikájuk szempontjából. Világos az is, hogy itt hosszú távú politikára van szükség, hosszú távú ingatlan politikára, a különböző technikákat kell beépíteni az ingatlan politikába. Európa ma igen nagy kihívás előtt áll, hiszen az átláthatóság, hatékonyság, fenntarthatóság elveinek kell megfeleljen az európai intézmények ingatlanpolitikája, másodszorban pedig, miután kevés új épület épül, és a meglévő épületek előregednek, ezért rövid időn belül, rövid és középtávon kell elgondolkodni az ingatlan politikáról a megoldások mindenképpen a vásárlásban kell, hogy megvalósuljanak. És más szempontból pedig fontos az is, hogy a fenntarthatóságot biztosítsuk hosszú távon. Köszönöm szépen, és remélem, hogy belefértem a kitűzött időbe. Très bien, grand merci. Zijn ah, er collega's? Mm, van-e olyan kollega, aki kérdést akarna feltenni? Holmájer asszony azt mondja, hogy elsősorban a képviselők tegyenek fel kérdéseket. Grészle asszony. Ja, natürlich. Also, ich möchte mich bedanken, das ist ganz spannend. Nagyon izgalmas, nagyon izgalmas, amit hallottunk. A bizottság képviselőjétől kérdeznem, hogy a, a, az 5%-os személyzeti csökkentést a bizottság javasolta, mi soha nem tettük volna, de ha már javasolja, akkor végre is kell hajtani. Milyen kihatása volt ennek, milyen időszak alatt történt meg, és hogy befolyásolta az ingatlan politikát. A két úr most ugye elmondta, illetve amit elmondott az urak, nagyon izgalmas izgalmasak. Monika, pedig neked nagyon szépen köszönjük, hogy így megszervezted ezt a megbeszélést. Ugye azt mondják, hogy elöregedett az ingatlan állomány, akkor viszonylag gyorsan nagy intézkedéseknek kellene megtörténni. Az érdekes az az, hogy minek. Mit kell tenni ahhoz, hogy a munkatársak, munkatársak előbb-utóbb ne egy építkezési területen kelljen, hogy dolgozzanak. Köszönöm. Köszönöm. Holmájer asszony? Az utolsó hozzászólásra szerettem volna én is rákérdezni, nagyon érdekes. Jól értettem, hogy becslésük szerint, ha az utolsó egy-két évben a válság miatt az árak csökkentek, és hogyha azt nézzük, hogy a következő években hogyan alakulnak, akkor ez most sokkal kedvezőbb, hogyha irodaépületet vártunk, mint hogyha 5-6-7 év múlva tesszük. Azt követően, hogy a, az iroda négyzetméter árak növekednek, és hogy egyre kevesebb kapacitás lesz. Tehát ez, jól érzettem ez volt a véleményük, és a bizottság végkérdését is, véleményét is kérdezem. Köszönöm, Jan Mulder. Igen. Egyszerű kérdésem van. Három központban, Brüsszelben az, az Európai Intézmények számára kialakítva a Schumann, a Jönéfre és a Luxemburg, ez a három központ. A Schumann a legdrágább, ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy a Schumann most kész, és a továbbiakban a másik kettőre összpontosítanak, a második pedig, ami az, en- az energiával kapcsolatos. Mindig meglepődöm akkor, amikor itt sétálgatok éjszaka, mert egészen késő éjszakáig nyitva vannak, égnek a villanyok. Az eurokratáknak a munkamániája valóban népmeseszerűen terjed, és, de az, hogy minden éjszaka, minden éjfélig, minden irodában dolgozzanak, az nem biztos, hogy nem lehetne valami automatikával azt elindítani, hogyha nincs ott senki a teremben, akkor kimenjen a, a villanya. Derk? Köszönöm szépen, elnök úr. Brüsszelben az ingatlan piac viszonylag stabilnak tekintető legalábbis az árakat. És most mégis azt hallom a tanács elnökét, elnöke, emlékszik, ugye a, a Vetstráton, ha megnézzük ezt a tojásformájú épületet, darabot, tehát, hogy ez messze meghaladja a, költ, tervezett költségvetést több mint 400 millióval. Akkor mellette van a, az Európa Hotel, amit a jelenlegi formájában le akarnak bontani, akkor megint egy új európai épület Ez Hol fognak leállni? Amikor csökken a hivatalnokok száma. És mégis mindig újra meg újra épületeket emelnek. Ezek azok, és ezek egyértelműen olyan költségvetési túllépéseket is jelentenek. A frankfurti központi bank 800 millióval lépte túl a költségvetést, olyan 3 milliárdos költségvetése, vagy nem tudom, hogy erről mit mondanak, de az, épít, az építési költség az egy nagyon, nagyon furcsa kérdés, különösen akkor, amikor Európa gazdasága változik. Köszönöm szépen. Ezek után a kérdések után majd konkrétan Radauer úr a, tanács nev, a miniszterek tanácsának nevében összefoglalja a tanács által meghatározott épületpolitikát, úgyhogy a kérdésedet talán akkor majd átadjuk. Grész asszony volt még egy második kérdése is, és utána az előadónak adom meg a lehetőséget, és aztán meghallgatjuk a bizottság képviselőinek és a magánszektornak a válaszát. Ugye azt mondták, hogy az EU építési normák magasabb szinten vannak, a belga, mint a belga normák nálunk. Hát igazából nem tudom elképzelni, hogyha megnézem az épületeket itt, miről beszélnek, amikor azt mondják, hogy az építkezési norma szint magasabban van, mert nálunk ez az építkezési norma hát elképzelhetetlen lenne. Grészle asszony, meg kell, hogy mondjam, belga állampolgárként, hogy hogy ez egy nagyon jó ház, egy, bocsánat, én amiben lakom, az egy nagyon jó épület, erős, nem EU norma, de 1880-ban épült. Nekem is itt mosolyognom kell ennél a témánál, mert a, az ötödik emeleten még mindig meglepetés számra jön a meleg víz, vagy, sem, vagy nem jön. Csöpög, vagy meg vagy nem működik a, a klíma, szóval ezeket a normákat én sem igazából értettem, hogy mitől van magasabb, de ezt csak viccből mondtam nekem, és van egy kérdésem a bizottságnak. A bizottság ugye elmondta, hogy Brüsszelben előregedett épületek vannak, legalábbis arányát tekintve jelentős. Nagyon sokan sokat emlegették, hogy ezeket a nagy épületeket a bizottságnak építik, hogy egyáltalán mit terveznek akkor pontosan renoválnak-e inkább, helyreállítják a régi épületeket, vagy kimennek belőle és újakat bérelnek, vagy Brüsszelben vásárolnak, mert semmi pontosat nem tudtunk meg eddig. Jó, rengeteg kérdés. Gondolom a bizottság képviselője kezd. Kinek adja meg először a szót? Merci, Monsieur le Président. Donc, euh, la première question euh, on y... Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, tehát a személyzet számának csökkentésével kapcsolatban ezt elég ki egyszerű elmagyarázni, de nehéz végrehajtani. 2013 és 2017 között 5%-kal csökkentjük a számukat, és az a küldetésünk, hogy ugyanakkor csökkentsük ugyanennyivel a négyzetméterek számát is. De ez nem annyira egyszerű, mert nem lehet egy épületből levágni egy darabot, és akkor megvan az 5 hanem át kell szervezni az összes épületet, hogy ezt az 5 os csökkentést valahogy elérjük összességében, ezért egy hosszú távú tervezésre van szükség. Ezzel már a menetrend kérdését is meghatároztam, 13-tól 17-ig, 17-18-ig kell ezt elérni lehet, hogy egy kicsit a közben növekedni, csökkenni fog az arány, de 2017-ig el kell érni ezt a végleges 5%-ot. Fogunk-e továbbra is beruházni, vagy vásárolni a Zsönev negyedben? Hát ezzel kapcsolatban, ahogy megpróbáltuk elmondani, ez eseti döntésen múlik minden esetben relatíve könnyű a fő intézményeket elhelyezni, hogyha megfelelő komfortfokozatú épületeket találunk. De, és ott ez könnyű, de a hátránya ennek a környéknek az, hogy drágább. A versenynek is működnie kell elviekben, és az európai negyedre is ár tekintetében nyomást kell gyakorolni azáltal, hogy máshol is bérlünk épületeket, és ezáltal itt az európai negyedben jobb árakat tudunk elérni. Garantálni szeretnénk, és egyébként pont ezt a, próbáljuk a csapatommal, hogy a jelenlegi leg naprakészebb technológiákkal helyettesítsük azokat a rendszereket, amelyeket már elavultak vagy nem működnek, például a kapcsolókat, villanyrendszereket, stb., amikor ö, átalakításra kerül sor. De hát előfordul az, hogy bizonyos ö, csapatok, csoportok lemaradnak a munkával, ebben az esetben természetesen ködbért kell fizetniük, hiszen ezzel a mi kényelmességünket, ami kényelmünket veszélyeztetik, hogy nem fejezik be időben a munkát. Amikor a belga normákról beszélünk, és az európai normákról, gyakran ö, emlegetjük a épület típus kézikönyvet, amely leírja, hogy az új épületekben, amelyet egy új szakmai ö, kivitelező húz fel, hogy kell kinéznie, milyen berendezéseknek kell lennie benne, hogy milyen minimum normáknak kell megfelelni, például a vezetékeknek, a vezetékek biztonságának, milyen mérgező anyagokat kell elkerülni az építkezésre. És hát nyilván, hogyha a szigorú, meg, ö, szigorú ö, szabályoknak kell megfelelni, az megdrágítja az épületet, de ezzel hosszú távon mégis jobban járhatunk, mert hogyha egy korszerű berendezésekkel felszerelt épületet építünk, az még mindig olcsóbb, mint hogyha egy elavult épületet kell korszerű berendezésekkel utólag felszerelni. Köszönöm. A magánszektor urai? Il n'est pas facile de, de prendre position entre d'une part les, les... Sorry. Monsieur le Président, pour nous, il n'est bien sûr pas facile de prendre position. Nem egyszerű a válasz, hiszen eh, a felhasználók és a vezetők között egészen más eh, szempontok érvényesülnek, tehát vannak konfliktusok. Ugye mindig nehézkes eh, az ingatlan politikára gondolni akkor, amikor hosszú távú stratégiákat kívánunk megfogalmazni. A felhasználók szempontjából azt kell meghatározni, hogy növekszik-e vagy csökken az állomány, és ehhez jó fajta tipológiákra van szükség. Tehát hosszú távú vásárlási politika, de ugyanakkor a portfólióban legyen bérleményeknek is egy aránya, illetve a leasing különböző típusai is megvalósuljanak. Ma a piac igencsak integrált, és tudja azt is, hogy a Leopold negyed, amely ma az európai negyed nevet viseli, elég drága, és a fenntarthatóság szempontjából is speciális igények fogalmazódnak meg, hiszen Európának példát kell mutatnia az egész ingatlan piacra nézve. Úgyhogy mindez nehézé teszi a kezelést, aki pedig rugalmasságot szeretne, annak azt is tudnia kell, hogy kevésbé lesz, tehát a tulajdonlás aránya alacsonyabb kell, hogy legyen. Én személy szerint Úgy gondolom, hogy a spekuláció nagyon sokszor arra terjed ki, hogy a nyilászálók kinyílnak-e, vagy pedig fix, nem nyitható nyilányzárokról van ez szó. Ez rengeteget mm, nyom alatba, tehát ettől drágább vagy olcsóbb egy épület. a 120 cm-es modulok nem biztos, hogy a legjobb megoldást kínálják, de az biztos, hogy sokkal olcsóbbá teszik az építkezést. Természetesen mindez összefügg a felületek szélessége, az ablak, az üvegfelületek szélessége, energia szempontból is van ennek hatása és azt hiszem, hogy már előre kell ezen elgondolkodni az építkezés során, hogy mik lesznek majd az igények. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérem még már valaki szót, vagy elégedett mindenki a válaszokkal. Az előadó maradt olyan kérdés, amire nem kaptunk fel. Én csak azt kérdeztem, a bizottságtól, hogy a renoválás vagy az új bérlemények felé, vagy vásárlás felé, vagy egy adott esetben egy átmeneti épületet terveznek, mert erről nem hallottam semmit. Tehát a nagy projektek, amelyek a vita során felmerültek, azokkal kapcsolatban szerettem volna megkérdezni, hogy mi a helyzet. Oui, je Igen, Elnézést kérek, elfelejtettem valóban. Most rájöttem, hogy elfelejtettem megválaszolni ezt a kérdést. Valóban vannak olyan nagy projektek, amelyekről sokszor beszélünk, ezek a húzóerővel rendelkező projektek, amelyeket, amelyek azt jelentik, hogy egy egy városfejlesztési terv ki keretében egy szigetszerű képződmény jöhet létre. A és egy speciális rendelet vonatkozna erre a területre, ez az úgynevezett RR szabály. Amikor ez megszületik, akkor természetesen ellenőrizni fogjuk, hogy a LOA 130-as épületet hogyan tudjuk ennek megfelelően az új szabályoknak megfelelően átalakítani. A fejlesztése természetesen ez lehetséges lehetőséget fog adni, de az is fontos, hogy gazdasági szempontból megvalósítható legyen a projekt. A második eleme a válaszomnak az, amit valószínűleg ön is látott, hogy a Rüdulá Loán nagyon nagy a forgalom, és e tekintetben nem sikerült előrehaladást elérni, hogyha nincs klíma berendezés az épületekben, akkor nem lehet a környezetet olyanná tenni a dolgozók számára, ami elviselhető munkakörülményeket jelentene. Tehát nagyon fontos, hogy a Loán lévő épületek esetében ezeket a berendezéseket is betervezzük az építésbe vagy a felújításba. Aztán az életciklus alapján is vannak olyan épületek, amelyek már több mint 30 évesek elavultak, tehát egyre komolyabb problémákat fognak okozni. Épületről épületre tervezünk, a tekintetben, hogy hogyan tudjuk legrentábilisabban megoldani azt, hogy áthelyezzük onnan a dolgozókat máshová, és a lehető legrentábilisabban felújítsuk az épületet nagyon komolyan meg kell határozni a költségvetési vonatkozásait ezeknek a terveknek, ezen dolgozunk. Remélem, hogy így most már megválaszoltam az ön kérdését. Köszönjük szépen. Maradt-e még kérdés a tagokban, képviselőkben? Mert akkor lezárom a kört, minden előadónak megköszönöm az információt, nagyon értékes volt és azt hallom, hogy Radauer úr már itt van, és a tanács részéről fogja elmondani, hogy milyen a hosszú távú épületpolitikája van a tanácsnak, Radauer úr, a protokollkonferencia épület és logisztika igazgató helyettese. You have teams, no uh, PowerPoint. Okay. It is uh, zonder PowerPoint. Uh... Ez is egy powerpointos előadás, úgy? de most itt maradok. Aan u het woord. En misschien al het vraagje van Dirk-Jan Epping, dat heb je ongetwijfeld gehoord. Ja. De... Átadjuk a szót, Epping úr kérdését pedig már hallottuk, tulajdonképpen önnek szól Van Rompuy úr felé. Uh, for, uh, giving... Nagyon szépen köszönöm, hogy megadták nekem a lehetőséget, hogy beszélhessek a tanács épület politikájáról. illetve beszélni kívánunk az általános EU ingatlanpolitikáról, és a tanács hosszú távú ingatlan politikáját természetesen eh, saját szükségletei határozzák meg. Ezek a szükségletek jelentősen változtak az idő eh, folyása során. 2002-től az Európai Tanácsi eh, üléseket Brüsszelbe helyeztük, és nem a soros elnökség helyszínén, a soros elnökség adott gyakorló országában tartottuk a csúcsokat, hanem Brüsszelben ez jelentős költség megtakarítást jelentett. A Lisszaboni szerződés is persze változásokkal járt, az Európai Tanács, mint olyan új intézményként ezzel a szerződéssel jött létre, aztán az Európai Tanács állandó elnökének posztja is létrejött ezzel, és a 2004 egyes nagy bővítést követően, valamint a 2013-as horvát csatlakozás is nagyon nagy változásokat hozott. A szerződés maga is kimondja, hogy a költséghatékonyság elvének megfelelően kell eljárni, az Európai Tanácsnak és a Tanácsnak egységes struktúrája kell, hogy legyen. Ennek következménye az a szükséglet, hogy a két intézményt helyileg, földrajzilag egy helyre helyezzük, és társbérlőként működnek. Természetesen az észszerű gazdálkodás és a költséghatékonyság elvét is tiszteletben kell tartani. Ebben a kontextusban az intézmény főbb célja volt, és az is jelen pillanatban, hogy a tanácsi épületek a többi EU-s intézmény közelében legyenek, annak érdekében, hogy a mindennapi intézményközi együttműködést megkönnyítsük, elkerülve ezzel a, az ingázást és az időveszteséget. Szervezeti, illetve szervezési szempontból a tanács épületi konferenciaközpontok, ami nagyon fontos, hiszen több ezer, több oldalú találkozót szervezünk meg évente különböző szinteken, ezért a hozzáférhetőség kérdése rendkívül fontos. A Schumann körforgalom éppen ezért nagyon jó helyszín, hiszen könnyen megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel. A másik célunk az volt, hogy az összes épülete a tanácsnak egy egységes felületen foglaljon helyet. Három épületünk van, amely ilyen felületen található, a Justus Lipsius az egyik, amelyet 94 óta használunk, 230 ezer négyzetméter területtel, a második a Lex épület, amelyet 2007 óta használunk, és jelen pillanatban épül, illetve építik a belgák a tanács számára a harmadik épületet, ami ide tartozik, ez az Európa épület, amely kitölti majd az űrt a Justus Lipsius és a Lex között, így tehát egy egységes térben találhatóak majd ezek az épületek. Ezzel egyébként további 71 ezer eh, négyzetméter felületet nyerünk, és ebben az épületben lesz majd található, nagyon fontos ezt is tudni, nem csak az Európai Tanács elnöke és az őt támogató szolgálatok, hanem itt találhatóak majd a Koreper, itt kerülnek megrendezésre az Európai Tanács munkaebédjei, munkavacsorái. És amennyire lehet, további találkozókat is itt fogunk majd megtartani. Ami a mindennapi tevékenységet illeti, több oldalú és két oldalú találkozók is megrendezésre kerülnek majd itt, az Európai Unió és külön harmadik országok, illetve harmadik országok csoportjaival. Ez egy újdonság, első ízben történik ilyen 2014-ben Brüsszelben, az EU-Afrika csúcs találkozó alkalmával. Kilencven delegációval Megnéztük, hogy 90 delegáció részvételével mi történik, eh, hogyha ezt egy brüsszeli konferencia központban szervezzük meg, megnéztük, mi történik, hogyha Justus Lipsiusban szervezzük meg, és arra jutottunk, hogy a tanács épületein belül fogjuk ezt megszervezni, így a költségek felükre csökkennek ahhoz képest, mint amennyibe került volna az egész, hogyha az egyik ismertebb konferencia központban szervezzük ezt meg, és ezt a központot kibéreljük az alkalom számára, illetve a rendezvény számára. Visszatérve az egységes tér kérdésére, ez persze nagyon fontos a költséghatékonyság szempontjából is. Egyértelmű, hogy nagyon könnyebb őrizni is egy egységes teret, mint három külön teret, integrált menedzsment rendszert lehet létrehozni, amely mindhárom épület számára megfelelő, gondolok itt a különböző tűzvédelmi rendszerekre, és így tovább. És hogyha a fenntartás költségeit nézzük, akkor abban az esetben, hogyha három épület egy teret foglal el, illetve nagyon közel helyezkedik el egymáshoz, akkor természetesen sokkal jobban ki lehet aknázni a különböző épület fenntartásra vonatkozó szerződések nyújtotta lehetőségeket, szemben azzal, hogyha egy nagy területen szétszórva helyezkednek el ezek az épületek. Az Európa, építé, Európa épület építészeti koncepciója egyedülálló. Az Európai Negyed egyik kiemelkedő épületévé válhat, ugyanúgy, mint a Bárlamon vagy a bizottsági épület, illetve a parlament különböző épületei. Emellett a metró megállóhoz közel található, illetve a vasútállomáshoz közel árdekó elemeket is tartalmazni fog a homlokzata, valamint a 28 tagállamot fémjelző elemeket is, és a brüsszeli régió egyik legnagyobb paneljével rendelkezik majd, aminek köszönhetően megkaphatjuk a legmagasabb környezetvédelmi tanúsítványokat is az épület számára. Mindezen kérdések tehát a tömegközlekedéshez való hozzáférés, a zöld energia, mindezek az újrahasznosított elemek, mindezek tükrözik az Európai Unió jövőbemutató megközelítését is több területen. A tanács a jövőben birtokolni fogja az Európa épületet. A belga állammal kötött szerződésünk azonban előirányozza, hogy az, az épületet az illetékes belga hatóság építi meg, és ez a hatóság fogja a megrendeléseket eszközölni, követi nyomon az elvégzett munkát, és fogja kifizetni a megfelelő költségeket is. Mi a helyzet az Európa épület építkezésével? Miután ennek az épületkomplexumnak a 60-as években épített részét lebontottuk, teljesen le kellett bontani ezt az épületrészt ugyanis az azbest fertőzés miatt, További késedelem alakult ki, tehát csak késedelemmel tudtunk neki látni, tudtak neki látni az épület építésének, hiszen kiderült, hogy az épület alatt sok-sok fűtőolaj volt található, ez beszivárgott a talajba. Korábban ott az egyik belga minisztérium foglalt helyet, és ennek a minisztériumi épületnek a fűtőrendszere, hát fogalmazzunk úgy, nem volt megfelelő, szivárgott az olaj. A megállapodás szerint 2014. április 15-én fogják az épületet átadni, ugyanakkor azonban 10 hónapos késedelemmel kell számolni az illetékes hatóság szerint, ugyanis különböző változások történtek a biztonsági elvárások területén, biztonsági követelmények területén és a technikai specifikációk területén. Mindenki, aki tapasztalt ilyen hatalmas épületek felhúzásában tudja, hogy az ilyen késedelmekre számolni kell, hiszen a tervezéstől magáig az építésig technológiai változások történnek újra és újra, alkalmazkodni kell az új elvárásokhoz, új körülményekhez, ez pedig kihatással van az ütemtervre és persze a költségvetésre is, főként akkor, hogyha az előzetes tervezés nem történt meg megfelelő módon. A tanács, illetve a tanács elfogadta ezt a bejelentést, miszerint 10 hónapos kérésedelemre kell számítani. Nem tudjuk kizárni, hogy a hogy 2015 első fél évében történik majd meg az épület tényleges átadása. Emellett további 8 hónapra lesz szükség a technikai installációk tesztelésére és a kért javítások elvégzésére, és csak ezután lehet bebútorozni az épületet, és csak ekkor lehet majd beköltözni. Ez összességében azt jelenti, hogy 2016-ban lesz költözhető az épület, ekkor áll majd rendelkezésre. Most pedig a költségekről beszélek. Az európai épületre vonatkozóan. A tanács 240 millióban maximalizálta a költségeket 2004-es árakon számolva, ez 328 millió eurót jelent 2013 közepére vetítve. A különbséget pedig azzal lehet magyarázni, hogy a belga építkezési költségekre vonatkozó index változott. Az ilyen nagy építkezési projektek esetében ez a rendes eljárás erre számítani kell. Tehát végezetül tehát azt mondhatjuk, hogy 2004-es árakon 218 millió euró volt az kalkulált ár, és mai árakon számolva 298 millió euróról beszélünk, tehát ez azt jelenti 30 milliós biztonsági tartalékról beszélhetünk. Meglátjuk, mi lesz a helyzet ténylegesen, de mai szemszögből azt mondhatjuk, hogy a projekt várhatóan a 2004-ben elfogadott költségvetési borítéknak megfelelően fog majd lezárulni. Számos hasonló infrastruktúrális projekthez viszonyítva elmondhatjuk, hogy pozitív fejleménynek vagyunk tanulni. Szeretem volna kitérni külön még néhány részletre az Európa épülettel kapcsolatosan. 2007 óta a főtitkárság 18 milliós euró plusz, pluszt irányoz elő az épület előfinanszírozására, és ezt még megnövelték a költségvetési év végén felmaradó pénzekből, a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottságot teljesen tájékoztattuk, Egyébként erről sosem volt ellenvetés az ellen. 2012 óta az éves összeg 15-ről 5 millió euróra csökkent évente, ami pedig 2013-at illeti. Úgy gondoltuk, hogy a 2015-re előirányzott 5 milliót nem fogjuk felhasználni, és a 2014-es költségvetés tervezetet nem egészítettük ki, tehát további lépéseket nem tervezünk az épület lezártáig ebben az összefüggésben. Tehát a, az előzetes kifizetések összességében 275 millió eurót tesznek ki, ezt egy blokkolt számlára helyeztük, ezt a belga pénzügyminisztérium kezeli. A keletkező kamatok pedig a mechanizmus elindítása óta összességében több mint 10 millió euróra rúgnak. Ez tehát csak a kamat maga, amely a tanácsot, illetve az EU-s költségvetést illeti meg. Summa summarum, bizonyára tudják, hogy a számbevőszéknek voltak megjegyzései. A 2010-es költségvetésről szóló évi jelentésében a tanács úgy véli, hogy az alkalmazott módszert költséghatékonysági indokokkal lehet indokolni, illetve azzal, hogy lelkismeretesen használjuk fel az adófizetők pénzét. Az Európa épület felhúzása után további építkezési projekteket nem irányozunk elő. Egyetlen egy kivétellel lehet szó majd a jövőben egy intézményközi tárolóhelyiségről. Overészeben van egy bérelt épület, amelyet erre a célra használunk, de nagyon nagyok a fűtési költségek, ezért egy alternatív megoldást akarunk találni a tárolási céljainkra. Már most dolgozunk azon, milyen lehetőségek adódnak az együttműködése ezen a területen, és hogyan tudunk költséghatékony megoldást találni ebben a kérdésben. Az utolsó dolog, amit elmondanék, az, hogy persze az álláshelyek csökkentésével párhuzamosan, amely az új intézkedések nek tudható be, és azzal a politikával párhuzamosan, hogy az egyes irodákat a közös irodahelyiségek kialakításával akarjuk felváltani, tehát a nyitott terű irodák, a telemunka és más egyéb megoldások révén egyre inkább azt látjuk, hogy már nem jelent akkora problémát az irodahelyiségekre használható felület hiánya az Európa épület elkészültével első ízben lesz irodafelület többletünk. Lesz itt egy fő renovációs felújítási projektünk, projektünk ezt követően a Justus Lipsius épület helyenként igen rossz állapotban van, tehát számítani kell arra, hogy bizonyos épületeket fel kell újítani, de technikai installációk megújítására, illetve korszerűsítésére is szükség van energiahatékonysági szempontból. Ez azt jelentené, hogy az épület egyes részeit le kell zárnunk a felújítás céljából, és most felület többletünk lesz, így ennek köszönhetően a felújítandó épület részekből átköltöztethetjük az új részekbe a munkatársakat. A felújítást követően mi lesz a helyzet? Nos, jelen pillanatban tanulmányt készítettünk arról, hogy a néhány év múlva rendelkezésre álló felület töpledet akár ki lehet adni, adott esetben, vagy hogy felkínálhatjuk-e más EU-s intézményeknek, vagy más érdekelt feleknek. Visszatérve röviden Fárompolyra, Fárompoly sohasem vett részt döntéshozatalban, kivéve az épület nevét. Belgiumi miniszterelnökként sem vett részt a döntéshozatalban, máskor született ez a döntés, nem a hivatali ideje alatt, és az épülettel kapcsolatos egyik döntés meghozatalában sem vett ő részt, ez a tanács és a főtitkár feladata volt, de nem az Európai Tanács elnökének feladata. Elnök, köszönöm szépen. Talán egy kis tanács, hogyha marad egy kis pénzük, akkor fektessenek már be kémkedés elleni, kém elhárító technológiákba. Akkor térjünk egyből át a következő összefoglalóra, a számvevőszék két látogatója van itt velünk, Neil Usher és Zakarias Kollász, Koliász. PowerPointos ez is? Kiváló. Akkor én megint átülök. Köszönjük szépen, Radauer úr. Okay. thank you very much, Chair. Um, Köszönöm szépen. Inkább előre nézzünk, ne hátrafelé. Én korábban voltam felelőse ennek a témának, de azért más kollégák is itt vannak, akik majd választ tudnak adni az esetleges kérdésekre. Nos, hát nézzük most azt, hogy hogyan is néz ki az Európai Bíróság álláspontja. Szeretnék én is hozzájárulni ugyanis a vitához ilyen formában. Yeah. The position of the court can be summed up in one paragraph, paragraph 45. Egy bekezdésben a 2 per 2007-es különjelentés 45-ös bekezdésében a következőket fogalmazza meg az Európai Számvevőszék magas szintű technikai, pénzügyi ellenőrzést kell az ingatlan politikán alkalmazni. A számvevőszéken belül megpróbáljuk ezt a gyakorlatba is átültetni. Van a K3 projekt, amely számunkra egy fontos projekt volt, és partnerként egy professzionális projektmenedzsert is felvettünk. Ez nagyon fontos volt számunkra, és a, logi, a luxemburgi épület fenntartó állami ingatlankezelő vállalattal is felvettük a kapcsolatot, illetve elfogadtuk a tőlük érkező szakértelmet és megpróbáltuk az épületek teljes élettartamát figyelembe venni a döntéshozatal során. Ez a fajta megközelítés lehetővé tette számunkra azt, hogy meghatározó, tehát az, az időkorlátokat betartva megfelelőképpen megvalósítsuk az ingatlan politikánkat. A teljes struktúrába bevontuk a számvevőszék vezetőit is, és ezzel szerettük volna elérni azt, hogy a projektbe minél inkább, a projektet minél, minél inkább magáénak érezze az intézmény. A projekt igen sok példát tartalmaz a jó együttműködésre. A kockázat át, kockázat transfer, ezt úgy valósítottak meg, hogy egy professzionális projektmenedzsert vettünk fel, és neki kellett volna kötbért fizetnie akkor, hogyha késéssel kellett volna számolni. A kockázatokat csökkentettük, erre egy példa, az az volt, hogy minél hamarabb kifizessük a vállalkozóinkat annak érdekében, hogy nehogy ezek tönkre menjenek és aztán az összes érintett felet bevonva pro, ö, workshopokat ö, hoztunk létre. Ugye az egész élettartamra kivetített költségekről beszéltem az, ima, az imént, de most menjünk át a következő szlájdra. Most szeretnék visszatérni a bérelni vagy vásárolni a paradigmához. Ez világosan kiderül a speciális jelentésről. Az első öm, opció mindig a vásárlás kell, hogy legyen, a második a öm, bérle, bérelés lehetősége, legalábbis a hosszú távú döntések szempontjából. Luxemburgban ez minél inkább így van, hiszen a luxemburgi állam egy képletes 1 euróért adja az ingatlanhoz, építéséhez szükséges telket. Johnson LaSalle, mint partner is ezt világosan kimutatta, hogy ez a fajta megközelítés szolgálja leginkább érdekeinket, az eseti meg esetről esetre kell haladni. Nézzük most meg azt, hogy hogyan lehet fenntartani a meglépő épületeket. Négy-öt éves ingatlankezelői szerződéseket kötünk, A szerződéseink rákényszerítik az ingatlankezelőket arra, hogy megfelelőképpen kezeljék az épületeket, a légkondicionálás, illetve a fűtés nagyon nagy költségeket jelentenek, úgyhogy ezeket egy új modern menedzsment megközelítésbe be kívánjuk építeni az ingatlankezelő és az intézmény partneri viszonyt kell, hogy folytasson, és a 10 vagy 12 éves szerződések esetében ösztönzéseket építünk be a rendszerbe, hogyha például energia megtakarítást tudunk elérni. Ezek persze nagyon nehezen megvalósítható szerződések, de mégis egy további intézményközi együttműködést irányozunk elő ezen keresztül. Volt egy új jó történet Luxemburgban. Tíz éve, most már lassan, 2003-2004-es bővítés során ugye az intézmények egymással versenyezve kerestek új épületeket. Nagyon kevés volt akkor a bérelhető épület, de mégiscsak megosztottuk egymással a tapasztalatokat, és ez nagyon pozitív hatást keltett. Még voltak olyan épületek is, amelyeket közösen béreltünk. Az Európai Parlamentnek köszönhetően a hatóságokkal, nagyon jó tárgyalási pozíciókat értünk el, akkor sikerült például ezt az egy eurós telekárat kialkudnunk. Aztán az elektromos áram ár, a távfűtés és más közszolgáltatások vagy közszolgáltatókkal való tárgyalások során szintén összehangoltuk lépéseinket. Úgyhogy ez egy nagyon pozitív példája volt az intézményközi együttműködésnek, és még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, illetve állok rendelkezésre az esetleges kérdésekre. Hartelijk bedankt. Dan gaan we terug naar... Szívből köszönjük. Akkor nézzük meg ezt a kis kérdéses feleletjátékot. Holmár Jarasszony, mint előadó, kapja a lehetőséget az első kérdésre. Neugierig. Kicsit kíváncsiskodnék a tanácssal kapcsolatosan, ha jól tudom. Belsőleg igen jelentős mértékben megnövekedtek a költségek az Európa épület kapcsán mégpedig amiatt, mert az eredeti tervet nem, nem tudták tartani. Érdekel, hogy ezek az információk igazak-e. Tehát voltak-e valóban nagyon magas költség növekedések az eredeti tervekhez képest, tehát nagy késedelmek adódtak, és ez nagyon magas költség növekedést eredményezett, vagy pedig ezek nélkülöznek minden alapot ezek az információk. Kreszle asszony? Kifejezetten nagy jónak tartom Holmeyer asszony kérdését, és lenne nekem is egy kérdésem. A tanács a mentesítés során nem szokott ugye válaszolni a kérdéseinkre, ami a Residence épület finanszírozását illeti. Úgy láttam, sok a transfer, Szeretnék látni egy áttekintést arról, hogy a finanszírozást hogyan tervezik. milyen összegek szerepelnek, hol, hol van szó átcsoportosításról, hol vannak felfüggesztve a kifizetések, és így tovább. Ami pedig a számbevőszéket illeti, ha már a plegykáknál tartunk. Azt beszélik, hogy a szemvefőszégnek van egy saját focipályája. Van egy foci csapatuk is, úgyhogy ez végül is passzolna ehhez, nem? Ja, als er een is... Uh... Na hát egy labdarúgó csapat. Valóban, ha Karol Pinkston a a kapitány, akkor a mi csapatunk kapitánya Berman lenne, és akkor jó kis meccset játszhatnának. Más kérdés? Hebt eh, u een vraag? Non? Pas de question? Vous n'avez pas de question, monsieur Odi? Nincs kérdése, Odi úr? Dan uh, mevrouw Gressle wordt geïnspireerd door... Gressle asszony természetesen inspirálja mindez. Két dolgot azért a foci drukkereknek, persze ez most egy óriási sértés volt, de vicceltem én is. Good, uh, eh, we gaan terug ernstig zijn. Uh... Akkor térjünk komolyra. Térjünk át a komoly szóra. Holmeyer asszony, Grészle asszony eh, tett fel kérdéseket a tanácsnak és a, a számvevőszéknek egyaránt. Talán akkor ön kezdi? Thank you, Chair. Yes, I think if, if I've understood correctly, there's only the... Köszönöm szépen, elnök úr. Ha jól értettem, akkor ez az egyetlen egy multifunkcionális sportpálya, nagyon pici, de valóban van egy pályánk. De tulajdonképpen három projekt befejezésével készült ez is el. Ugye megszerveztük a nyitott tereket, és, csak, és rájöttünk, hogy csak egy egész picit drágább, hogyha egy multifunkcionális felületet viszünk fel az udvarra, és ez megfelel a számvevőszék politikájának, hogy vonzóvá tegyük a környezetet, és ezért, de nagyon szerény kis ö, pályácska, kérjük, hogyha Luxemburgban járnak jövőre, nézzék meg. Oktober, uh, mevrouw Gris, u zal er nog wel bij zijn, dan kan u dat gaan bekijken. Jó, legközelebb amúgy is megyünk már nem sokára, úgyhogy meg fogjuk nézni. Immer dabei wie ein altes Möbel. És a régi bútorok is nyilvánvalóan. De most egy hektárnyi ez a focipálya, vagy nem akkora? Tehát, de hogyha azt mondja, hogy nem akkora, és ráadásul olcsó volt, akkor köszönöm a választ. It's just about the dimensions of a small volleyball field. Tehát az információ arról szól, hogy ez egy kis röplabdapálya. Goed, dan gaan we nu naar uh, de raad, meneer Radauer. Akkor Radauer adjuk meg a szót a tanács nevében, mind az előadó, mind pedig Grészle asszony feltett kérdést a transferek finanszírozásáról. Lehet-e valamilyen fajta átláthatóságot érvényesíteni? Igaz, természetesen végre van itt valaki a tanácstól, és ennek nagyon örülünk, aki nyitottan beszél ezekről a kérdésekről. Felvilágosítana minket arról, hogy hogyan finanszírozzák ezeket a transfereket. Uh, thank you. Now, um... Köszönöm szépen. Először is válaszolnék az előfinanszírozásra vonatkozó kérdésre. Gressle asszonynak válaszolnék ezzel tehát. 2007-ben 15 millió volt a költségvetésben, 50 millió 30 és 32 32 tovább, millió további 32 további millió további eurót került ehhez, ez a 2007-es időszakra vonatkozik. 2007-es évre, 2008-ban volt a költségvetésben a 15 millió, plusz 30 millió, plusz 25 millió. 2009-ben 15 millió a költségvetésben, plusz közel 18 millió kiegészítés, 2010-ben 15 millió költségvetés plusz 40 millió volt, 2011-ben 15 millió plusz 10 millió volt, 2012-ben 5 millió költségvetés, 10 millióra masszázs. És itt megáll a sor, itt vége van, ugyanis 2013-ra, meg 2014-re nincs összeg. Tehát ezek a számok, hogyha összeadjuk őket, kiteszik a 275 milliót, amiről korábban beszéltem. And to this, uh, and this amount, of course... És ez az összeg természetesen, el kell mondanunk ezt is, ehhez az összeghez hozzájön a kamat, amit generált. Ez az összeg, ami kicsivel meghaladja 10 milliót. 3,3 millió. Yeah, which, which the, the Belgians pay us. Ezt a belgák kifizetik nekünk mert a belgák hasznosították ezt az összeget, befektették, és mi megkapjuk a 10 milliót. Eddig legalábbis 10 millió. Jó, lasszony, Nagyon szépen köszönöm. Olyan, mintha egyszerre lenne karácsony, húsvét és a születésnapom is egy napon. De hát azért világos, átláthatóságról itt nem beszélhetünk, 275 millió van a költségvetésben, és aztán gyűjtöttek még további összegeket ehhez hozzá. Jó lenne, hogyha egyébként a már meglévő épületekben is tennének valamit. Látható, hogy minden erővel takarékoskodnak, de azért további lépésekre lenne szükség. Aztán ez a 30 meg 25 millió, amelyeket említett, ezek honnan jönnek? pénz, valahogy szaporították a pénzt, vagy ezt mégis hogy értékel? Ott volt még 25, összesen ez 55 millió. Honnan jön ez az 55 millió? The, the 15 million euros for 2007 for 2007-re volt az 50 millió, 2008, 9, 10, 11 re az eredetileg meghatározott összegek voltak a prefinanszírozáshoz, az előfinanszírozáshoz. Plusz 5 millió, amit 2012-re mondtam, ott csökkentettük, és minden egyéb eh, kife- <laughs> kifizetés a ramaszás eredménye. Yes. On the first year it was, it was quite a lot, yes. E, az első évben sok volt. És aztán progresszíven csökkent. Ich bin jetzt nur neugierig einfach. Also 62... Oder 26 millióra baszás, 15 millió költségvetés, aztán 32, és aztán 30 valahonnan. És ez, ez azt jelenti, hogy 62 millió ramaszás. Ma, um, Entschuldigung, 55 millió. Hát az egy jó 55 ezer millió 2008-ban, nem tudom, Wir sind da viel zu bescheiden mit der Ramassage im Parlament. Ich sehe das schon. Mit rontunk mi akkor itt el? Hadd kérdezzek még valamit. Fölírtam, de nem voltam elég gyors, úgyhogy most még egyszer olvassa fel, előre is köszönöm, és aztán meg kell, hogy mondjam, ugyan nincs már itt a harcképes számvevőszéki képviselő, de a minden szép jelentésében a számvevőszék a tanácsról még soha egyszer sem említette, de említette. De igen, a 2010-es költségvetésről említette. Azért mégiscsak jobb lett volna, hogyha ezeket a számokat megkapjuk. Akkor azt kérem, hogy a ramaszázsokat sorolja föl 32-30 2007-re, 30 és 25, 2008. Aztán 2009-re 17 millió, 18 inkább nagyjából, mondjuk a 18-nak. 2014-ben 40, 4-0, tehát 40, nem 4-0, hanem 4-es és egy 0, 40. 2011-re 10, ugye? 2011-re 10, és 2012-re is 10. Dank Misschien kunnen we een kopietje... Talán ezt a kis dokumentumot lemásolhatnánk. Lehet? Kérdés van-e még? Mevrouw er asszony. Igen. Ugye? Kérdeztem a jelenték, jelentéseket, amelyek az építési szakasz jelentős költségnövekedéséről szóltak. Ezek vajon plegykák-e, vagy pedig van-e igazság benne? Tehát én az eredeti költség előrejelzés, a szóbeszéd szerint sokkal kevesebb lett volna, és hát volt egy ilyen háttérbeszélgetés erről. Tulajdonképpen, mint hogyha, kettőz, mint hogyha csökkentek volna az építési költségek, arról is lett volna szó. Ami a költségeket illeti. Nem tudjuk megerősíteni, hogy hatalmas költségnövekedésről lenne szó, ami az árakat illeti. Kértek bizonyos változtatásokat, és ezekre mi megbízást adtunk. Ezek mindenek előtt a konferencia hát megszervezéséhez szükséges technológiai berendezésekhez kapcsolódnak, valamint arra vonatkoznak, hogy milyen elsődleges tapasztalataink voltak a Lisszabon 1-2-vel kapcsolatosan. Aztán Változásokra volt, változtatásokra volt szükség az elektronikai berendezések területén. Gondolom nem mi vagyunk az egyetlen olyan intézmény, amelynek gondja van az energiaellátással. Az európai negyed energiaellátása igencsak rozog a lábakon el és nem egyszer fordul elő áramszünet, áramkimaradás, ezért redundánsabbá kell tenni az elektromos árammal való ellátást, és megbízhatóbbá. Aztán kérték azt is, hogy a biztonsági szempontokat vegyük figyelembe fokozottan, itt javításokat kellett eszközölni, eszközölni ilyen például a CCTV over IP-re vonatkozó új technológia, tehát a zárt körű kamerarendszer, aztán az IT rendszer, revonatkozó kérelmek érkeztek, valamint a, az ablakok, illetve a nyílászárók biztonságának jobb szavatolása. Van egy hatalmas épület, amely olyan magas, hogy onnan közvetlenül belelátni a tanács épületébe, konkrétan a VIP érkezési területre. Végül visszautasították az erre vonatkozó bírálatunkat, de valahogy próbáljuk a azt elérni, hogy ne lehessen annyira könnyen rálátni erre a területre. Tehát ez az, ahová megérkeznek az állam és kormányfők a csúcsok alkalmával. Ide érkeznek, innen távoznak, egy úgynevezett zöld falat kell itt felhúzni, ez egy könnyű struktúra, nem arról van szó, hogy teljes mértékben blokkolná ezt a területet, egyszerűen csak nem lehet majd rálátni kívülről erre a területre. A további költségek ellenében azonban vannak megtakarítások is, így például a dokumentumok szállításának a régi rendszerét megszüntetjük, illetve ezt erre nem tartunk igényt. A Faraday ketrecre vonatkozó kérelmünket is végül kukába vetettük, tehát többféle dolgot töröltünk. A Justus Lipsius épületben voltak has, hasonló installációk, és hát a költségek csökkentése céljából néhány eredetileg betervezett dologról lemondtunk. Így a változtatásokból adódó költségnövekedés összege 8,7 millió euróra rúg. Ez a végösszeg, ha mindent összeadunk. Ez tehát a valós költségnövekedés. De természetesen mindig egy kicsit összetett a helyzet, amikor számokról van szó, hiszen egyrészt itt vannak a 2004-es árfolyamon meghatározott árak, És aztán ott vannak a tényleges költségek, mert az építkezési ágazatban nőnek az árak, és ha azt mondja, hogy a 2008-2009-es árakban csökkenés következett be, akkor persze ez a belga árindexben tükröződik. Ezért ez része annak a megállapodásnak, amely tartalmaz az indexálást is. Nem hiszem, hogy a belgák az indexet ahhoz alakítanák, hogy nekünk mi a kényelmes, vagy mi nem. Köszönöm szépen, Grésze asszony. Kér még lehetőséget? Nem, köszönöm szépen. Nagyon fontos, amit hallottunk, csak azt akartam még megkérdezni, hogy ezeket az új tehát hányan férnek majd el az új épületekben, mi lesz a, az arány, tehát milyen épül, irodahelység és a mm, konferenciatermek aránya, mert úgy tűnik, hogy igazából munka ott nem lesz. Tehát az állam és kormányfők találkozói ott lesznek, vagy mire használják ezt az épületet? Uh, I can tell you. So, el tudom mondani. Tehát állandó jelleggel az új épületben az Európai Tanács elnöke és az ő kabinetje lesz megtalálható, a főtitkár az ő támogató személyzettel, és az egyik igazgatósága a főtitkárnak, amely politikai koordinációval foglalkozik. Aztán körülbelül 250 tisztviselő fog beköltözni az új épületbe. Főként a protokollhoz tartozó személyzetről van szó, egy nagyon protokoll intenzív épület lesz ez, ugye? Aztán itt lesz a biztonsági szolgálat egy része, és a delegációk, delegációs irodái itt lesznek megtalálhatóak ezek jelen pillanatban. A hetedik emeleten találhatóak, vagy mi úgy szoktuk mondani, a hetvenediken a Justus Lipsiuson belül. Tehát a 28 delegációs irodát szintén átköltöztetjük a régi Art Deco épület részbe. Itt voltak az ágyak régen, a régi épületben. Mindenki elégedett a válaszokkal, igen. Grészle asszony? Igen, az is érdekelne még, hogy mi lesz az eddigi épülettel. Um, kann, da kann ich ganz kurz zum Beispiel etwas sagen. Uh, wir haben der Röviden tudok szólni erről is. Jelen pillanatban az Európai Bizottsággal együtt bérlünk irodafelületet egy infopoint számára, amelyet közösen használunk a látogatócsoportok fogadására, ez a Sumanon van. 2016-ban kell meghosszabbítani a bérleti szerződést. Ezt nem fogjuk megtenni, azonban nem hosszabbítjuk meg a szerződést, kivonulunk innen, és az ottani látogatói infrastruktúrát, a, például a briefing, briefing helyiségeket, ezeket a Justus Lipsius épületbe fogjuk integrálni, átköltöztetni. Tehát ez már egy tervezési szakaszban lévő projekt. A második dolog, és azt hiszem, ezt röviden meg is említettem már. Életciklusát tekintve az épület egy olyan ponthoz érkezett, ahol most már nagyobb részeket fel kell újítani, esztétikailag is szükség van erre, de mindenek előtt az energiahatékonyságát kell az épületnek feljavítani, az azzal összefüggő infrastruktúrális technikai feladatokkal együtt, de például a nyilászárókat is előbb-utóbb ki kell cserélni. Ez azt jelenti, hogy a meglévő épület egyes részeit ki kell üríteni, az ott lakókat ki kell telepíteni, azért, hogy a nagyobb felújítási munkálatokat el lehessen végezni és a főtitkár úr megadta a zöld jelzést, hogy el lehet indulni ebbe az irányba. Miután a felújítás lezárult, majd elgondolkodunk azon, hogy a felszabaduló már nem szükséges felületeket hogyan tudjuk kiadni érdekelt feleknek, érdekelt köröknek. Legjobban annak örülnénk, hogyha európai intézmények költöznének ide. Biztonsági okokból egyszerűen ez lenne az észszerű, és az intézményközi együttműködésből adódóan is ez lenne üdvös, sok-sok indoka van annak, hogy miért lenne ez az ideális megoldás. előadó asszony, egy záró kérdés. Mennyit kell még, van még hátra a fizetésekből az Európa projektben? Várjuk a választ, a számvevőszék képviselője számol. Ja. Uh, unter der Annahme, dass wir und wir, wir Feltételezve, hogy ebből indulhatunk ki, hogy abból indulhatunk ki, hogy a költség kereten belül maradunk, még 8 millió van hátra, és ugye ebben benne van az, hogy nekünk dolgozik a kamat, stb. Ja. Het antwoord was inderdaad, eh, als we binnen de... Tehát a válasz az, hogyha a keretek között maradunk, akkor még 8 milliót kell fizessünk. Ik denk dat we het hier eh, gaan afsluiten, mevrouw Holm. Szerintem itt fejezzük be Holmájer asszony, kétoldalúan kapcsolatban maradhatnak. Én úgy gondolom, hogy menjünk át a következő napi rendi pontra. A parlament épületpolitikája szeretnék köszönetet mondani a tájékoztatásért a számvevőszéknek, Radaer úr és kollégái, köszönöm szépen, Radaer úr, szívből köszönöm. Nem tudom, hogy figyele Radaer úr, de azért köszönöm, nagyon jó kis gyakorlat volt ez, hogy a parlament tanács kapcsolatba lépett, hiszen nagyon pontos és teljes formában válaszolt, igyekezett még több információt számunkra biztosítani. Ezt nagyon köszönjük, hiszen eddig nagyon nehéz kapcsolatunk volt a tanácssal, de úgy gondolom, hogy ez a teljes átláthatóság kezdete. Köszönöm szépen, Radauer úr. Just to give a more precise figure, 8.7 8,7 millió ez a pontos szám. Feltételezve, hogy a költségvetés keretén belül maradunk. Ez egy hipotézis, de reális hipotézis. 8,7. Jó, akkor 8,7, de Radoer úr, igazából nem is figyel, pedig szeretném, hogyha hallaná, amit mondok. A kollégái hallották, én azt, de mert láttam, hogy mosolyogtak. Tehát szívből köszönöm, hiszen kiváló a formában adta át nekünk az információt, nagyon pontos válaszokat kaptunk és remélem, hogy ez a teljes átláthatóság nyitánya volt. Köszönöm szépen, most pedig átérünk a következő napi rendi pontra. Stradzsikakis úr, igen, nehezen kimondható neve számomra, mondja az elnök úr, a parlament hosszú távú épít, épít, épületpolitikája. Holmájrai asszonynak is szeretnék köszönetet mondani, hiszen ön volt az, aki elindította, és most arra kérem, hogy vegye át a helyemet, mert nekem a pártomat kell a párthivatal irodában képviselnem. Okay, merci. Merci, Monsieur le Président euh, merci pour l'opportunité que vous offrez à l'administration du Parlement de vous. Az Európai Parlament részéről, az adminisztráció részéről érkeztem, és szeretném illusztrálni a parlament ingatlan politikáját. Azt javaslom, hogy a szlájdokon gyorsan haladjunk, ugyanis egyik másik eléggé kevéssé hasznos. Nézzük meg, hogy jelenleg 2013-ban az Európai Parlament milyen mekkora felületeket foglal el. Hát összesen több mint 1 millió 115 ezer négyzetméter, ebből 957 mm, ezer négyzetméter tulajdonunkban van. Hogyha ezt összehasonlítjuk két rubrika összességét, akkor 25 millió lesz a hiány. Most hát ezek a információs ö, hivatalainkat tagállamokban. Ezeket általában a bizottsággal közösen működtetjük. Paraméterek. milyen paraméterek mentén kívánunk ingatlan politikát folytatni középtávon, ahol lehet, próbáljuk meg a vásárlást előnybe részesíteni a bérleményekkel szemben. Ezt a politikát gyakorlatilag a székhely megválasztása óta, 93 óta gyakorlatilag ezt követjük és aztán ugye elkezdődött a jelenlegi épület építése. Ez 93 májusában kezdődött. Egészen a mai napig, tehát az egész ingatlan politika és a vásárlások kb. 2,5 milliárd, milliárd eurós összeget tesznek ki. A telkek a három helyszínen gyakorlatilag ingyen kaptuk ezeket a Franciaország, Luxemburg, illetve Belgium állami szinten biztosította. Ezeknek a telkeknek a, az értéke egy fél milliárd euróra tehető. Amennyiben nem ezt a vásárlási politikát választottuk volna, hanem inkább a 93-as időszakig jellemző bérleménypolitikát folytattuk volna. Akkor ma 162 millió eurót tenne ki a bérlemények összege évente. Próbáltuk akkor csökkenteni az ingatlan projektjeink költségét. Ahogyan a korábbi felszólalók is jelentették, megpróbáltuk a lehető leginkább előfinanszírozási konstrukciókat előnyben részesíteni. Ezt a politikát egyébként 93 óta szépen felépítettük, és a becslések szerint 371 millió eurós nem kifizetett kamatban lehet számosítani. A paraméter, egy másik paraméter, amelyet a bizottsággal szemben érvényesíteni tudunk, az az, hogy a parlament megpróbálta egy pólus köré koncentrálni épületeit. Miért is tettük ezt így? Hát három tagállamban vagyunk jelen eleve. Most ehhez még az egyes helyszíneken belüli diszperzió nem lett volna racionális, nem lehetett volna ezt magyarázni sem. Egy másik paraméter, ez egyébként nem annyira régi, tehát az elmúlt tíz évre vezethető vissza, az a környezetvédelmi paraméter. Az EMASZ politikájára gondolok, amelyet saját intézményünkön belül kezelünk. Ez két nagyobb cél körül forog. Az első, csökkentjük a széndiokszid kibocsátásokat 2020-ig összesen 30%-kal. Kettes cél, javítsuk az energia teljesítményünket, és ezzel 2020-ra 20%-os megtakarítást tudjunk elérni. Ezen még sokat kell dolgoznunk, nagyon elkötelezettek vagyunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy politikai szempontból is nagy rajtunk a nyomás, és ez sokat segít a dolgom. És ezzel eléggé optimisták lehetünk a két cél elérésével kapcsolatban irányítás, amennyire, nem tudom, hogy mennyire emlékeznek arra, de korábban ez volt az egyik gyenge pontja intézményünknek, egészen egyszerűen azért, mert nem voltak meg a hozzá szükséges szakért, nem volt meg a szükséges szakértelem. Az elmúlt húsz év során azonban a parlament hatóságai egy olyan hatékony rendszert építettek ki, amely lehetővé teszi az átláthatóságot, és teljes mértékben biztosítja az együttműködést belső szinten, a parlamenti szolgálatok közötti együttműködésre gondolok, a pénzügyi főigazgatóság, a jogi főigazgatóság, illetve az infrastruktúrális és jogisztikai főigazgatóság együttműködésére gondolok, amelyek mind-mind együttműködnek minden egyes új ingatlan projekt megvalósításában. Amióta az új parlament, most már mondjuk ezt nem mondhatjuk annyira újnak, de minden esetre az új parlamenti ciklus óta az önök szakbizottsága, illetve a Költségvetési Szakbizottság ösztönzésére egy középtávú ingatlan projekt, vagy ingatlan politikai cél határoztunk meg, ezt azért is tettük meg, hogy bizonyos kérdéseket tisztázzunk. Olyan kérdésekre gondolok, amelyek korábban nagyon sok nehézséghez vezettek, és az intézményen belül is a döntéshozók közötti vitákhoz vezettek. És végül sikerült még erősítenünk az intézményközi együttműködést úgy Brüsszelben, mint Luxemburgban. Ez hatalmas út, nagy utat jártunk be, meg is vagyok győződve egyébként arról, hogy még óriási lehetőségek nyílnak előttünk ezen a területén, nagyok a kihívások, mint ahogyan azt hallhattuk is, például a felújítások terén, ugyanis ez minden egyes intézményre vonatkozik, Luxemburgban vagy Brüsszelben legyen az, és ezek mind új lehetőségek arra, hogy az intézményközi együttműködést erősítsük. És végül a parlamentben azért az elmúlt néhány évben volt néhány krízishelyzet. Cour, c'est l'état ott. Et nous avons eu d'excellentes. Ezek, ezen krízisek kapcsán is, például a Strasburgi épület tetejének beomlása kapcsán. A francia hatóságokkal való együttműködés nagyon jó volt, és itt Brüsszelben is hasonló együttműködésről számolhatok be az itteni plenáris ülésteremben tapasztalt technikai problémák kapcsán is. a pályázatok lefújása, amelyek egyébként elfoghatatlanok volt, elfogadhatatlanok voltak, ahhoz vezettek, hogy új kiírást eszközöljünk, és ez mindjárt 40%-kal olcsóbb ajánlatot jelent számunkra, és ez egész egyszerűen belefér az ingatlan politikai kiadásainkba. Az ingatlan politikai stratégiáink, amelyeket a büróban fogadtak el. A stratégiák világosan kirajzolódnak Luxemburgban. Ez főként a Cad, tehát a Konrad Adenauer épületre vonatkozik. Úgy felújítás, mint újjáépítés terén valamint a 2017-re tervezett felújítások és építkezések, és 2019-ig majd ez a folyamat be fog, folyam, be fog fejeződni. Még a korábbi pénzügyi rendeleten belül nem volt lehetséges a közvetlen finanszírozás, de ennek ellenére a parlamentnek sikerült elérnie az Európai Beruházási Bankkal való teljes mértékű együttműködést, amely 50%-át az építkezésnek finanszírozni fogja, és a többi szükséges hitelt pedig egy helyi kereskedelmi bank fogja majd kifizetni. Ez szerintem nagy eredmény a jelenlegi nehéz helyzetben. Nézzük Strasbourgban a helyzetet. A fő cél itt az, hogy javítsuk a képviselők elhelyezését, ugyanis az eléggé szegényes. 2016-tól fogva reméljük, hogy konkrét javaslatokat fogunk tudni mondani arra vonatkozólag, hogy hogyan tudjuk jobban elhelyezni a parlamenti képviselőket Strasbourgban. A Václav Havel épület, ez egy régi, öreg, kis méretű épület, ezt éppen most újítják fel, ez korábban az Európa Tanácsé volt. Ennek az átszervezésével és újjáépítésével a képviselők elhelyezését fogjuk tudni megfelelőképpen biztosítani az adminisztráció terhére, akinek majd valamilyen más megoldás után kell néznünk. Aztán most szeretnék néhány percet az Európai Parlament ingatlanjainak fenntartására szánni. A, hogyha valaki tulajdonos, azzal fontos felelősségek is járnak. azok után, hogy a Strasburgi plenáris ülésterem teteje beszakadt, ez nagyon szerencsésnek mondható, hogy emberéletben nem történt kár. El kellett gondolkodnunk a fenntartáson, illetve azon, hogy minél hamarabb valamit tegyünk. Nos, ezzel egy új épület fenntartási módszert kellett elfogadnunk, amely állandó ellenőrzést is jelent, magába foglal. Ezek az inspekciók, amelyeket 2012-ben végeztünk el először, és ennek az inspekciónak köszönhetően figyeltünk fel azokra a problémákra, amelyek a brüsszeli épület plenáris termében tapasztalhatóak. Nos, hát ezért nagyon fontos ez a megerősített épület kezelés, fenntartás, De ezen a területen is az intézményközi együttműködést szeretném hangsúlyozni, ugyanis ez egy rendkívül fontos kérdés, mert az összes európai intézménynek vannak a tulajdonában épületek. Elképzelhető, hogy közösen kellene kidolgoznunk az épületek fenntartásával kapcsolatban azt a fajta professzionális hozzáállást és ellenőrzési rendszert, amelyet meg szeretnénk valósítani. Jelenleg Együtt kell működnünk a megfelelő formulákon, annak érdekében, hogy az új parlamenti ciklus számára egy jobban kezelhető örökséget adjunk majd át. Hat hónapon belül. Köszönöm szépen. Nagyon röviden ki kell mentsem Bárt kollégát, ahogy említette el kellett hamarabb mennie, hiszen a saját jelölését ma fogják megbeszélni, úgyhogy talán megértjük, hogy el kellett mennie. Nagyon röviden azt követően, hogy felelek már a napi rendünk lebonyolításáért, néhány dolgot szeretnék megemlíteni az épület politikával kapcsolatban. Tekintsük át, hogy az elmúlt négy évben a Kokobu és a Költségvetési Szakbizottság mit is indított el, mit ért el, és mi a célja ennek az egész gyakorlatnak. Először is eh, Stratikákis köszönetet mondok eh, azokért az alapinformációként, eh, amelyeket amelyekkel eh, a Költségvetési Szakbizottság munkáját is eh, segítette, amelyen nyomon követhettük a folyamatot, és lát, amelynek segítségével betekinthetünk mi is ezeknek az építek, épületeknek a, az építési dokumentumaiban, nyilvánvalóan nem lesznek túl olcsó épületek, eh, és a sajtóhivatal, vagy a sajtóosztály sem fejlesett, amikor az egészet azt, követ, azt megelőzően tette volna közzé, hogy a, a brüsszeli parlamenti terem, vagy bocsánat, plenáris terem a, nem került volna helyreállítása. Nyilvánvalóan vannak ezzel kapcsolatban is építési normák, hát a Strasburgi épületnél is, az itteni épületnél is, meg más épületeknél is vannak ezekkel a normákkal problémák. Az épületpolitikával kapcsolatos előadóként Elmondhatom, hogy sok vita, megbeszélés volt már arról, hogy hogy az árak, átláthatóság, hatékonyság milyen szerepet kaphat a jövőben. Egyetértettünk abban, hogy a jövőben sokkal erősebben kell ezekre az elemekre figyelni. Azok a források, amelyeket épületekre költünk, azokat is hatékony és látható és bizonyos mértékig ellenőrizhető formában kell elkölteni. Ezért is kérdeztem rá a tanács finanszírozási formájára. Igazából ezt nagyon fontosnak tartom bátornak, ugyanúgy, ahogy a parlament korábbi finanszírozási formái kezet is foghatunk. Ahogy Inge Grészle mondta, nem biztos, hogy megfelel az átláthatóság követelményének, amelyre alá mindannyian tartozunk, de azért a parlamentben nagyjából mi is úgy tartottuk magunkat ehhez, mint önök. Senkinek nem szeretnék semmit a szemére hányni, de a jövőben azért mégiscsak egy kicsit jobban átláthatóbbnak kell lenni, mint talán eddig voltunk. A bizottság gyakran hasonló módszereket alkalmazott, úgyhogy tulajdonképpen a három intézmény kéz a kézben elmondhatja, hogy az épületpolitika nem szükségszerűen volt prioritás a költségvetésben. Ami azt jelenti, hogy ami a, végere, a végén megmarad, azt használjuk arra, amire kell. Ez egy ilyen általános doktrína, amit a mai napig alkalmazunk. Persze részben el kell ismerjük, hogy ez azért elég sok problémával is együtt jár, mert költségvetési problémáknál egyszerűen bizonyos kifizetéseket nem lehet már vállalni, tehát ebből a szempontból kockázatos ez a, az egész. Az új költségvetési rendel azt hiszem azonban előrébb tudunk lépni, hiszen ebben végre kimondjuk azt, hogy először is évente úgynevezett épül, ingatlan jelentést, vagy épület állapot jelentést kapunk, hogy látjuk, hogy melyek azok az épületek, amelyeket renoválni kell, mikor kell kiváltani, mikor jár le a szerződés. Tehát egy közös áttekintést akarunk egymásnak adni az épületállományról, és arról, hogy ezzel kapcsolatban milyen problémák várhatók. Második elemként tisztáztuk azt is, hogy milyen költséghatárokat alkalmazunk. Ugye a significant impact, a költségvetés lényeges hatásának értelmezése hát viszonylag képlékeny volt. A, amikor mindig tárgyaltam valamelyik tisztviselővel, akkor ez az értelmezés azt jelenti, hogy mondjuk akár 40 millió is lehet, vagy hogyha az épület a költségvetésben benne van, akkor ilyen nincs is, hogy lényeges költségvetési hatása lenne a az épületnek, enne, az, az, az azt jelenti, hogy akár egy 300 milliós épületnek sincs kihatása a költségvetésre, hiszen benne van a költségvetésben legalábbis, a költségvetés előadójaként ezt mondták nekem. Akkor megállapodtunk általános költségekben, nagyon észszerű formában, és arról, hogy mikor mit kell bejelenteni, mikor mit kell jelenteni a költségvetési szakbizottságnak, és miért egyetértettünk és megállapodtunk abban is, hogy részletes költségbecslésekre kell, hogy sor kerüljön, pénzügyi tervekre kell, pénzügyi tervek kell, hogy legyenek szerződések, ez nyilvánvalóan vitát is generált. Egy szóval nem mel akarjuk kerülni, hogy utólag kelljen arról beszélni, beszélnünk, hogy mikor kellett volna mit csinálni és hogyan. Én szerintem előrelépés az is, hogy a projektek jóváhagyása időben más formában történik, és jelenleg az utólagos engedélyt mm, akkor, amikor megtagadhatjuk, akkor, amikor valami miatt egyik vagy másik intézmény az előzetes vélemény nyilvánítás lehetőségétől megfosztott minket, és nem vagyok hajlandó ilyen helyzetben utólagos eh, engedélyt adni akkor, amikor egyszer csak ránk ijesztenek valamivel. A tanács és a parlament kis fegyelmet vitte be az egész gyakorlatba a költségek és a kiadások rögzítésével, akkor, amikor a tanács és az Európai Parlament felelős valamiért beszámoltatható, akkor nyilvánvalóan erre is szükség van. Most először fordul elő, hogy egy épület épületre vonatkozóan a Költségvetési Szakbizottság nem adja meg az engedélyét. a költségvetési rend értelmében ugyanis az útólagos engedély egyszerűen egy drágább épületre nem adható ki. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy lényeges javulás a költségvetési rendel. Pozitívnak tartom ezen kívül azt is, és ezt is köszönöm a tanácsnak, hogy hosszú fontolgatások követően végre megértette, hogy mennyire észszerű adott esetben az, hogy normál hitelt vegyünk fel, ahelyett, hogy hogy kétséges köztes finanszírozókra támaszkodjunk. Az Európai Uniónak ez a legjobb, mivel korábban nem volt más konstrukció, sokszor gazdagítottunk olyanokat, akiket nem lett nem kellett volna, de hát ha végig gondolom, hogy milyen köztes kifizetések lehetnek eh, közvetítőknek, hát akkor tulajdonképpen ez nem az, ami az átláthatóságot a, a saját finanszírozásnál erősíti. A hiteltilalom tilalom ezzel nem sérül, hiszen ez azt mondja, hogy hitató, hitelt olyan épületekre lehet csak felvenni, amelynek van ellenértéke, tehát nem szociális jutatásokat finanszírozunk hitelből, hanem van egy ellenértéke annak az épületnek, és ezért is fontos a szigorú ellenőrzés. A tájékoztatási kötelezettségeknél e, szívügyem az, hogy határozott áttekintést kapjunk az első szakaszban, ugye e, ez a 2003 per 3-as bekezdés az épületi jelentési rendelkezésből a parlamentben ezt e, június 1-ig a jelentést átfogó formában mindig le kell adni a parlamentnek. Ennek óriási előnyei vannak, hiszen így a, a második szakaszban a korai jelző rendszerben már ezt lehet alkalmazni. Ugye az a nagy baj a, az előadóknál, a Költségvetési Szakbizottságban is, hogy vagy már olyan előre haladott volt a tervezés, hogy, finan, hogy pénzügyi károk nélkül nem lehetett volna módosítani a pénzügyi tervet, akkor viszont minek a, az engedélyezés, mert akkor ez az eljárás felesleges, vagy pedig nem tartottunk még ott, és akkor a Költségvetési Szakbizottságnál rákérdeztünk, mit terveztek, milyen hatása lesz a költségvetésre, és akkor még, még nem tudták megmondani, mert túl korán kérdeztük, vagy nem tudták megmondani, mert még nem indították el magát az eljárást sem, az engedélyezési eljárást. Most módosítottuk ezzel, és a korai figyelmeztető rendszerrel tulajdonképpen a 203 per 5-ös bekezdéssel a, ezt elkerüljük a költségbecslés, finanszírozási terv és áttekintés kötelezvényével akár ügynökségről, akár a bizottságról, akár az Európai Parlamentről van szó, viszonylag konkrét kérdőív is van, ami nagyon pontos tartalommal megtalálható, és ennek így van értelme. Nem szabad, hogy nyomást gyakoroljon ránk eh, adott esetben egy helyi szolgáltató. Láttuk, hogy Luxemburgban azzal, hogy ott egy kizárólagos szerződésünk volt a legrövidebb idő alatt, eh, most eh, csak azért tudunk több milliót megspórolni, mert végre van most egy másik szolgáltató, aki egyértelműen olcsóbb szolgáltatásokat kínál ugyanolyan feltételek mellett mint az előző. Úgyhogy tényleg úgy gondolom, hogy messzebbre kell nyúlni, nem pedig a túl magas szerződéseket egyszerűen elfogadni. Brüsszelben ugyanúgy ez előfordult. Amikor egy szolgáltató megpróbált nyomást gyakorolni ránk, az úgynevezett bölcsödénél, és az, tehát csillagászati összegeket akart érvényesíteni, azért mert jelenleg ez az egyetlen szolgáltató, akinek van vonatkozó vagy elfogadható telke, de végre találtunk valakit. Egyszerűen elfogadhatatlan az, hogy monopól helyzetben lévőktől elfogadjuk a csillagászati összegeket. A bizottsággal ellentétben, amely múltkor 100 euróval többet fizetett bérlemény árban, mi most csökkentettük. Egyszerűen azért, mert voltak, volt konkurencia. Voltak összehasonlító árak. Nos, az az eljárás, amelyet bevezettünk, tehát ez, hogy kell a konkurencia, összehasonlító árakat akarunk azért, hogy egyértelműen csökkenthessük az éves pénzügyi szükséglete, igényeinknek megfelelően a, a költségeket legyen az parlamenti képviselő vagy alkalmazott, megfelelő munkakörülményeket kell biztosítani, ez igaz, de azért ehhez kell a konkurencia, mondjuk az, hogy megfelelt, megfelelő hát, mondjuk az, hogy én 20 vagy 25 négyzetméteren 6 embert kell, hogy elhelyezzek, nem igazán gondolom úgy, hogy ez a munkakörülmények a Belgiumban törvényes előfe- munkakörülményeknek megfelel. Végül pedig a, az értesítésekről úgy gondolom, hogy észszerű költséghatárokat és észszerű eljárást határoztunk meg. Pozitívnak tartom azt is, hogy utólag majd meghatároztunk egy olyan eljárást, és hogyha az értesítéshez sor kerül, akkor az értesítésből, az értesítésben szereplő feltételeket be kell tartani, itt nem apróságokról van szó, hanem hogyha jelentős eltérés van, akkor mégiscsak van arra vonatkozóan áttekintésünk, hogy volt, milyen volt, miért volt, és ebből le tudjuk vonni a következtetéseket. Ezért úgy gondolom, hogy most nincs is más dolga, mint hogy megköszönjem a kiváló együttműködést a bizottsággal, és kivételesen, személyesen szeretném a bizottság nevében a kollégát kiemelni, hiszen a az ügynökségekkel való együttműködés kérdőívek, a normaalkotás terén kiváló munkát végzett. Tehát köszönöm a tanácsnak azt, hogy kész volt arra, hogy a költségvetési rendelete szerint módosítsa. Kolléganőm Inge Grészletnek is köszönetet mondok, hiszen fáradhatatlanul, fáradhatatlanul mindig új információkat kért a költségvetési rendről, és koordinált eljárásban tette mindezt. Hogyha a koordinátorok úgy veszik, akkor őket is természetesen egyben dicsérem, és nekik is köszönetet mondok. Az ő munkájuk nélkül sem jutottunk volna el olyan struktúrákhoz, amiken, amiben végre mindenki tudja, hogy mihez kell tartania magát. Tulajdonképpen csak jó akarat kell hozzá, úgyhogy azt javaslom, hogy ha esetleg valakiben maradt még kérdés, és Balatidis kollégának adom meg a szót. Taip, ačiū pranešėjai, iš tikrųjų labai svarbus Köszönöm szépen. Nos, jelentéstevő asszony, rendkívül fontos kérdések merültek fel, és sok értékes információt hallhattunk, de egy kicsit csodálkozom az Európai Parlament ingatlan politikáján. Az Európai Parlament immáron két éve próbál döntésre jutni az egy székhely kérdésében. Először is úgy gondoltuk, hogy Strasbourg legyen az egyetlen székhely a parlamentnek, az után viszont egy másik megoldás mellett tettük le a voksunkat, most pedig azt látom, hogy Strasbourgban 5000 négyzetméternyi új felületet akarunk létesíteni építkezés révén. Én azt gondolom, hogy Strasbourgban a fő problémát a munkakörülmények jelentik, ezt már említették mások is. Egyetlen egy irodában foglal helyét e- több munkatárs, nem megfelelőek a munkakörülmények, a másik kérdés pedig a szállítás kérdése, illetve a közlekedés. Hogyha néhány éven belül most lemondunk Strasbourgról parlamenti székhelyként, ha ez megtörténik, akkor kérdés, hogy mi történjen az 5400 négyzetmétert magába foglaló új épülettel. Ha viszont a parlament a brüsszeli székhelyről mond le, akkor mi történik azzal az épülettel, amelyben most itt vagyunk? Felmerülnek ezek a kérdések, és engem nagyon meglepett az, hogy megszületett ez a döntés, függetlenül attól, hogy a parlament és a parlament képviselői úgy vélik, hogy a Strasburgi munkakörülmények nem megfelelőek, és a legutóbbi szavazás is ezt tükrözi. Úgy gondolom, ezt figyelembe kell venni. Gibt es weitere? Szeretne még valaki kérdezni? Inge. Köszönöm szépen, és köszönöm a dicséretet. Nélküled azonban soha nem jutottunk volna el oda, ahol most vagyunk. A kérdésem az, hogy van-e arra irányuló megfontolás, hogy a költségvetési rendelet keretein belül van-e lehetőség a hitelfelvételre az új épületek beszerzéséhez. Jean-Pierre Audi. D'abord, merci. Először is bocsássanak meg, el kellett mennem, mert sürgős dolgom volt, és köszönöm szépen ezt az eszmecserét. Szükség volt rá, hiszen láttuk, hogy ennek alkalmával az unió bonyolultsága miatt már sérülékenyé válhat, és globális jövőképre van szükségünk a főintézményekkel kapcsolatban. Mindenki persze megértette, hogy nem ez a fő téma, de a parlament határozatát figyelembe veszik, hiszen a bizottság, az AFKO bizottság a szerződés módosításával kapcsolatos vizsgálatot kezdeményezett, a lehetőségeket vizsgálják minden tagállamban. Tehát ez most nem a parlament felelőssége. De ha már ez a megjegyzés elhangzott, akkor szeretnék ragaszkodni hozzá, hogy a parlament a szerződések alapján demokratikus és politikai bizonyosságot és megbízhatóságot jelent az, hogyha ragaszkodunk ezekhez a szerződésekhez. Tehát, hogyha a parlamenti képviselők szeszélyesek és rosszul viselkednek, akkor Franciaországban egy bajonettel a fenekükben végzik. De ezt azért, ezt a radikális megoldást itt nem javasolnám. De amit itt felvetettek az előttem szólók, az nagyon érdekes. Jelentős az ingatlanok funkciójának a hasznosítása. Tehát jogi szempontból az Európai Uniónak van egy ö, jogi személyisége. Ez ingatlan politikai szinten azt jelenti, hogy minden intézmény azon gondolkozik, hogy akkor én most tulajdonos vagyok, akkor most nekem kell pályáztatni, vagy csak bérlő vagyok, vagy mi. És az az egész szervezet, az összes intézmény, ezek kapcsán mennyibe kerülnek azok az emberek, akik gondoskodnak az épületekről, azok az emberek, akik karban tartják az épületeket az Európai Unió számára. Beszéltünk a tanácsról, a parlamentről, sőt a számvevőszékről is, de Mónika, te az ügynökségeket is említetted, ezek a végrehajtó ügynökségek Őértük egyébként a tanács felelős 32 van belőlük, kettőt ellenőriznek, van öt társult, és van négy, tá- a- akikkel szintén együttműködünk és foglalkozunk, de mindegyiküknek van ingatlan része is. Tehát összességében kik azok, akik az ingatlanokkal foglalkoznak, és hogyha őket centralizálnak, az nem lenne -e hatékonyabb Európai Uniós szinten. Aztán az elszámolási módok között intézményenként nincs -e különbség. Mi is mentesítési eljárást folytattunk, a számvevőszék is, a tanács is, és az Európai Unió összesített elszámolásában mondjuk 5 milliárdot költünk az épületekre. Ez az ő tulajdoni értékük szempontjából megfelelő érték? Illetve vannak-e előre tekintő ö, előrejelzéseink a munkákkal kapcsolatban. Az egész struktúra rendkívül komplex, és az épületek egyik pillanatra a másikra, ahogy a kollégám mondta, nullá értékűek lehetnek. Vannak olyan konkrét épületek, amelyeknek az értéke amortizálódik, és a lebontásuk többe kerül, mint az a telek, amin állnak. Tehát hosszú távon mi a legmegfelelőbb stratégia ezekkel kapcsolatban? A 4 százalék, amit hallottam 25-ig, vagy 25 évre, az eléggé alacsony számnak, alacsony költségnek hangzik, úgyhogy észszerű megoldásnak tűnik, hogy ezt javasolták. Érdemes lenne tehát konkrét számokba önteni azt, hogy milyen munkálatokat kell majd elvégezni, és akkor, amikor a szembevő széki tekintetben koherensen látjuk az egész épület parkra vonatkozó adatokat, akkor tudnánk értékes és érdekes következtetéseket levonni a jövőbeli ingatlan politikánk tekintetében uniós szinten. Gibt es weitere Szeretne -e még valaki kérdezni? Inge. Csak azt akartam mondani, hogy normális körülmények között egy parlament igenis dönthet a saját székhelyéről. Németországban teljesen elképzelhetetlen lenne az, hogy a kancellárasszony döntse el, hogy hol legyen a parlament székhely. Hát még ez kellene. Csak ennyit akartam mondani. Hát miután ezen érzékeny kérdés tárgyalásakor itt elnökölhetek, szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy most csak az ingatlan politikáról beszélünk, minden intézménynek be kell tartania a hatályos szerződéseket, azok a tisztviselők, akik itt vannak, nem okolhatók azért, hogy nekünk három székhelyünk van, van egy Brüsszelben, egy Strasbourgban, egy Luxemburgban. A jelenlévő tisztviselők, az itt dolgozó tisztviselők ezt nem változtathatják meg, mindenkinek be kell tartani a hatályos jogszabályokat. Úgy gondolom, hogy most a jelenlévő tisztviselőket a bizottság, a tanács részéről, vagy stratégiák kiszorult a parlament részéről nem tehetjük felelőssé a kormány, állam és kormányfők döntéseiért, amíg az állam és kormányfők nem gondolják meg magukat, nem döntenek másként, addig az itteni ingatlanpolitikai vitákat nagyon óvatosan kell lefolytatni, hiszen vannak szerződésben lefektetett felelősségünk, kötelezettségeink Strasbourgban, Luxemburgban és Brüsszelben is, és amíg az állam és kormányfő, hölgyek és urak nem gondolják meg magunkat, magukat, három óráig is vitázhatunk, három órán keresztül is vitatkozhatunk, nem tudunk ezen változtatni. Elfogadhatunk akár 25 új állásfoglalást is a parlamentben, és nem érünk el vele semmit. Szegény stratégiaki kiszúr, nem akarom most őt felszólítani arra, hogy vázolja fel a potenciális forgatókönyveket, ezt szegény nem is teheti meg, nem is tudja megtenni, és nem is lehet ilyen terveket készíteni, hiszen az állam és kormányfők egyszerűen még nem hajlandóak változtatni álláspontjukon. De fogadni mernék, hogyha születik egy ilyen új döntés, akkor kompenzációkat kell meghatározni a régi székhelyek számára, hogy ezek hogy néznek majd ki, hogyan lehet őket kompenzálni, azt most itt nem is vetném fel. Összességében csak annyit akartam óvatosan megfogalmazni, hogy ma nem tudjuk megoldani ezt a problémát. Jeigu galima, tai e, Elnök asszony, ha megengedi. Ezzel tulajdonképpen a jelentésének a lényegét módosította. Mi a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottságban az épületek hatékonyságáról beszélünk. És most éppen arról kell, hogy elgondolkozzunk, hogy mi lesz a célja ezeknek az épületeknek. És ahogy én erre kérdeztem rá is, ahogy ön is jelezte, óriási problémáink vannak a hatékonysággal. Köszönöm a válaszát. Luling asszony. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni önnek azt, amit az imént elmondott, teljesen igaza van. Azt hiszem a kolléga, aki most megint felszólalt, biztosan érti, hogy nem az a feladatunk, hogy azon gondolkozzunk, hogy mi történik akkor, hogyha egyszer majd más tényállás áll elő, másként döntenek az állam és kormányfők az intézmények székhelyét illetőleg. A kollégámnak mondom, ne aggódjon, sem Ön, Meg nem kell majd ezzel foglalkoznia már se nekem. Minket ez már nem fog érinteni, ugyanis olyan hamar nem kerül erre sor. Lehet ezen sajnálkozni, de bele kell nyugodnunk a tényekbe, és ezért köszönöm az elnök asszonynak a, azt, amit az imént elmondott. Ön ingatlan politikai jelentéstevőként azt mondta, hogy fontos az átláthatóság. Majd ezt követően azt mondta, hogy az átláthatóság eredetileg nem lett volna mi prioritásunk. Hát őszintén szólva hál' Istennek, hogy nem az, hiszen ha az Európai Parlament nem lenne más prioritása, mint az ingatlan politikájának az átláthatóságát biztosítani, amely hát őszintén szóval a politikai integráció, Európa politikai integráció szempontjából nem kulcskérdés, hát régen rossz lenne, ha ez lenne a fő prioritásunk. Egyébként pedig nem is gondolom, hogy az politika ne lett volna átlátható. Nagyon jól emlékszem a 80 es évekre, amikor Strasbourgban terveztük az új épületeket, mindannyiunkat tájékoztattak átfogóan, és amit én mindig sajnáltam, és amit most is sajnálok, az az, hogy soha nem voltunk elég bátrak ahhoz, hogy a dolgokat egy kicsit nagyobb kontextusban lássuk. A költségvetés és költségvetés ellenőrzési szakbizottságban, ahol soha nem foglaltam helyet egyébként, de tudom, hogy ott mindig arról volt szó, hogy jaj, csak ne építsük túl nagyra, ne legyen túl szép az épület, nehogy véletlenül a sajtóban bíráljanak bennünket azért, hogy ezt meg azt megengedjük magunknak. Emlékszem erre a borzasztóan helytelen döntésre, mindjárt befejezem, elnök asszony, amely a sportközpont építésére, képítésére vonatkozott. Nem irányoztunk elő ivóvízkutat, kutat, illetve nem irányoztunk elő úszómedencét, de úgy gondolom ez a sportközpont valóban sokkal vonzóbb lett volna, hogyha úszómedencéje is lenne, és ez nem került volna sokkal többet. Tehát ez egy elhibázott döntés volt. Még egy dolgot Strasbourggal kapcsolatosan. Mindig azt mondják, hogy a képviselők szállás, elszállás, illetve elhelyezése nagyon rossz itt, és ez valóban így is van. Questor is vagyok, és az ingatlan politikai munkacsoportnak is tagja, vagy, tagja is vagyok. Már évekkel ezelőtt azt mondtam, adják nekem a feladatot anélkül, hogy egyetlen követ is elmozdítanék, én megnövelem a képviselők számára rendelkezésére áll, rendelkezésre álló felület méretét. Hiszen Strasbourgban a bizottság negyed ötödosztályú tisztviselői, a tanács különböző alacsonyrabú tisztviselői jobb irodákkal rendelkeznek, mint a képviselők. És még mindig túl sok egyéni iroda áll a tisztviselők rendelkezésére, és őket csoportosítani lehetne más helyiségekben. Adják nekem a feladatot. Meg Stratigakis kiszúrnak, mi egyetlen kő elmozdítása nélkül több felületet tudunk szerezni. Már évek óta mondom, ezzel nem történik semmi. Astrid, unsere Dolm Astrid, a tolmácsoknak mindjárt menniük kell. Kérjük, fejezd be lassan. Azt hittem hatig ráérünk. Csak ezt el akartam mondani, tulajdonképpen is. El akartam mondani, hogy nagyon jó az ingatlan politikánk, és azt hiszem gratulálhatunk magunknak, vállon veregethetjük magunkat, és Stratigakis úr is kiváló munkát végez. Ich glaube, dass Herr Stratigak... Úgy gondolom, hogy eh, is úr valóban azt mondta, hogy a parlament az elmúlt években igen hatékonyan eh, és eh, nagyon jó áron vásárolhatott épületeket, mert jó szakaszban, és azért vásárolt, és azért, mert a havi és éves költségeket a professzionalizálás mellett csökkentette. Ezt már korábban is említették, a parlament átállt ugye arra, hogy nem éves maradványokat, vagy túllépéseket. Nem, hát ezek sajnos ugye nincsen, nem is eleng- megengedettek, bár eh, nem lenne baj, hogyha lenne, de nincs, eh, tehát nem lehet tartalékolni az épületek renoválására. Mellesleg a tanács megspórolhatná ezeket a gondokat, hogyha a PSA épületeket, vagy a Justus Lipsius-t 200 eh, milliós költség, vagy 100 milliós költségekkel építi, akkor persze nagyon nehéz tartalékolni. Ugye a módszer mindig is az volt, évtizedeken keresztül, a remasszázs. Ez persze nem megengedett tartalékolás. A remasszázs az egy nagyon problematikus eljárás. Soha nem engedték meg a költségvetési rend előírásai. És nagyon sajnálom, és teljes mértékben igazat adok neked, hogy átlátható és észszerű folyamat lett volna, amit még a magánvállalatoktól is elvárunk. Nem értettem, hogy a munkálatokra vonatkozó a költségeket miért nem lehet számosítani? Haushaltsjahr über das Jährlichkeitsprinzip hinausgehen. Wir haben ein Jährlichkeitsprinzip. Wenn du Rückstellungen machst und es ansammelst, verletzt du das Jährlichkeitsprinzip. Damit war der Rat nicht ein. A tanács ezzel ugyan nem ér egy, ért egyet, de az éven túli kiadások az azt hiszem március 30-áig lehetségesek csak, tehát azokat lehet csak. Nem lehet tartalékolni épületre,